Dear colleagues, good morning. We can start. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Kezdjük a mai ülést. Tessék, Sven! Elnézést, elnök úr, de láttam, hogy itt van Pervans, Megkaptuk a Berez jelentés szavazólistáját fél háromkor. Ez 75 oldal. Én szerintem nem megfelelő, el, nem elvárható a munkatársaktól az, hogy ezzel dolgozzanak. Én nem igazán tudtam ezt átnézni, nem tudok erről szavazni. Szerintem eh, hajnali fél háromkor megkapni a szavazó listát egy ennyire fontos témában, a gazdasági kormányzás témában. Egy nagyon eh, nagy kihívások előtt állunk eh, ebben a témában. Nem vállalhatom a felelősséget, ezért ilyen, ezért a kérdésért ilyen rövid idő alatt eh, ezt szerettem volna felvetni, és azt szeretném eh, eh, kérni, hogy ne szavazzunk ma erről a témáról. Köszönöm szépen, mondja az elnök, értem, amit mond, de azt is el kell mondanom, hogy ha jól tudom, a kompromisszumos javaslatok már régóta forgalomban vannak, és ami a legutóbbi szavazólistában új, az csak a módosítások sorrendje, és az, hogy mi van, mit fednek le a kompromisszumok, és mit nem. Szerintem szavazhatunk, és most nem, nincs itt a kórum, hogy megváltoztassuk a napi rendet. A napi rendet már elfogadtuk, még egyszer felvetheti a témát később. Elnök úr, ez az ön döntése, mondja Gigold úr. Voltak változások azzal kapcsolatban, hogy mikre vonatkoznak a kompromisszumok és mire nem, és ezek nagyon megváltoztatják a szavazólistát, amire, rá, amire vonatkozik a kompromisszumos javaslat, arról nem szavazunk külön, ez egyéni módosító javaslatokról, úgyhogy ez nagy változást jelent, de Nyilván értem, hogy ez az ön döntése, de még egyszer fel fogom vetni, de azt szeretném kérni, hogy gondolja végig, hogy ez a megfelelő demokratikus eljárás-e. Akkor most a hetes napi rendi pont következik. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzése. A MIFID és a MIFIR-re koncentrálunk. egy fontos delegált jogi aktus tervezetet kaptunk. Ezek szabályozási és végrehajtási technikai sztenderdekre vonatkoznak. Rendkívül aktuális ez a vita. A delegált jogi aktus véglegesítése előtt ezt tehát meg kell beszélni. Üdvözlöm! azt az informális megegyezést, ami született a tervezett jogi felővizsgálatával kapcsolatban, ez csökkenteni, enyhíteni azokat a problémákat, amelyek múltban felmerültek, technikai változások, amelyek amelyek meghosszabbítják a folyamatot és elhalasztják a végleges döntést. A parlamentnek egyébként meg az a véleménye, ezt többen is hangsúlyozták, hogy tisztán technikai dimenzióról van itt szó, és természetesen a parlament nem szeretné, hogyha a politikai kérdésekkel foglalkoznánk ezek, tehát a delegált jogi a politikai döntéseket hoznánk, eh, mert ez csökkenti az átláthatóságot. Martin Merlint üdvözlöm, eh, a, eh, és Steven Majort, aki elnökli ezt a kis meghallgatást. A pénzügyi piacokért felelős személyek ők. Merlin és Major urat arra kérem, hogy vezessék be e, a témát e, körülbelül 7 percben, ha lehet. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok! Elfogadtuk e, tehát ezt a MIFID 2-t 2014-ben annak érdekében, hogy javítsuk a hatékonyságot, az ellenállást és az integritást a pénzügyi piacokon. Ez számos célkitűzés van itt, amit el kell érni, nagyobb átláthatóság, a több szabályozott kereskedelem, az Európai Unió célkitűzéseinek elérése a származható termékek piacán, aztán a hozzáférés biztosítása, a tőkét való hozzáférés biztosítása a kkv számára, a beruházók védelme és a technológiai fejlődése való lépéstartás főleg a magas frekvenciás kereskedelem szabályozásával. Ezek a célkitűzések tehát. Az új szabályok január 2017. január 3-ától lennének érvényesek, és hogyha megnézzük a delegált jogi aktusok területét, olyan jogi aktusokról van tehát szó, amelyek nem az ESMA által meghatározott kötelező technikai standardeken alapulnak. Négy fő terület van, amelyeken az Európai Bizottság az ESMA technikai segítségével az európai részvény piacok szakértőinek segítségével, jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevővel dolgozik. Ezeken, ezeket szeretném tehát most itt felvetni. Ez első dolog, meg kell állapodnunk bizonyos definíciókban, amelyek a megfelelő küszöböt és kritériumot határozzák meg a szisztematikus inter, interalizereknek a nyersanyag derivatívák számára, illetve az árfolyamok számára. Másodszor meg kell határoznunk az adatokra vonatkozó szabályokat a kereskedelmi helyekre vonatkozóan. Harmadszor megfelelő szabályokra van szükség a KKV-k növekedési piacát tekintve, illetve a pénzügyi beszámolások, folyamatos pénzügyi beszámolások tekintetében. Negyedszer pedig Megfelelő szabályokat kell kidolgozni az inducement területén. Meg kell nézni, hogy milyen feltételek mellett megengedhetőek ez, ezek, és meg kell nézni azt, hogy mikor fogadhatják ezt be a portfólió menedzserek és a független tanácsadók. Az Európai Bizottság még nem határozta meg a végleges álláspontját ezzel kapcsolatban. A vita e, a nagyon fontos a, arra, hogy e, előkészítsük a döntésünket. A piaci résztvevők, a nemzeti e, hatóságoknak fel kell készülni ezekre a szabályokra. Említettem tehát a delegált jogi aktusokat, most rátérek a kötelező érvényű technikai sztenderdekre. Itt az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri az ESMA munkáját, és részt veszünk ebben a munkában. Önök is nyilván tudják, hogy a DG FISMA és az ESMA között öm, korrespondenciára került sor, és ebben a kötelező érvényű technikai sztenderdek időben való jogi felülvizsgálatáról beszéltünk, egyeztettünk, hogy ezek megfeleljenek az aki kommunitárnak. Ez, az, az a korai felülvizsgálat az ESMA felügyeleti szerv vagy igazgató tanácsának az illetékességét nem korlátozza semmiben, és az Európai Bizottság emellett még természetesen módosíthatja vagy elutasíthatja E, e, ez ezesített bizonyos sztenderdeket, miután formálisan erről tájékoztatták. Tehát az ESMA e, szabály, rendeletben meglévő szabályoknak megfelelünk. Ami a technikai sztenderdeket illeti a fő témák, amelyekre nagyon oda kell figyelni, az a kereskedelem előtt és utáni átláthatóság, kötvénypiacok esetében főleg, a nem diszkriminatív hozzáférés a CCP-hez és a kereskedelmi helyekhez, az algoritmikus kereskedelem, illetve a position limitek és a küszöbök a nyersanyagok kereskedelmi, nyersanyagok származtató termékeinek kereskedelmében. Ez egy másik téma, amire nagyon oda kellene figyelnünk, és elég időt kell eh, erre szállni. Szeretnék eh, köszönetet mondani a jelentéstevenek. Eh, Weber, Vindanasszony, asszony, úr, Gigold úr, a hozzájárulásokért. Nagyon fontos, hogy a 2014 júniusában elfogadott szöveget tartalommal töltsük meg, ehhez megfelelő munkára van szükség. A munkánk célja az, hogy egy tőkepiaci uniót hozzunk létre, és ezen törvényhozási ciklusban a növekedési és foglalkoztatási célokhoz közelebb kerüljünk. Ösztönözni kell a növekedést, fenn kell tartani a hatékony beruházóvédelmet, a pénzügyi stabilitást kell ösztönözni, és emellett oda kell figyelni a különböző jogszabályok egymásra hatására, és el kell kerülni a nem szándékolt, vagy a nem kívánt következményeket. Azt gondoljuk, hogy a MIFID 2 össz hozzá fog járulni ezekhez a célkitűzésekhez, és ehhez megfelelő tehát a végrehajtási intézkedések megfelelő kalibrálására, finom hangolására van szükség. A kötelező érvényű technikai sztenderdeket szeptemberben kell elfogadni az ESMA-nak, és az Európai Bizottsági delegált jogi aktusokat is a bizottságnak szeptemberben kell elfogadni az előrejelzések szerint. Elnök, köszönöm szépen. Most megadom a szót az ESMA elnökének. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves parlamenti képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy meghívott az elnök úr és az ECON szakbizottság, hogy az ESMA munkáját bemutassam az MIFID 2 és a MIFIR-rel kapcsolatban, a vég, ezek végrehajtásával kapcsolatban. Ezek nagyon fontos jogszabályi aktusok. Hadd hangsúlyozzam, hogy a MIFID 2 MIFIR a legfontosabb és legterjedelmesebb második szintű jogszabályalkotás, amit az ESZMA bár valaha is elfogadott. Közkonzultáció van most éppen folyamatban, és nagyon sok inputot kaptunk, és különböző meghallgatások is voltak a jogszabályokkal kapcsolatban. Emellett a parlamentet tájékoztattuk arról, hogy a technikai sztenderdekkel és tanácsadással kapcsolatban hogyan állunk, mi az előrelépés. Három területre szeretnék koncentrálni, amelyek a leg amelyek, amelyek nagy figyelmet kaptak. Ez a non-equity transparency, a, a nyersanyag derivatívák és a nem pénzügyi egységekre vonatkozó szabályok. Focus now on the three elements of the technical standards. First, Először is a nem részvény jellegű rezsimmel kapcsolatban ez nagyon sok eszközosztályt lefed, és nagyon sok küszöböt megad annak érdekében, hogy a rendszer jövőben is működőképes legyen az, EPS, az EMSA. Számos adatot elemzett az kereskedési adattárakból, a kereskedési helyekről, viszont nem sikerült még megtalálni az igazán tökéletes rendszert, amely minden piaci szereplők számára kielégítő lenne. Különböző szereplők különböző képen képzelik el ezt a rendszert, de elmondhatom azt, hogy megpróbálunk megfelelő kompromisszumot létrehozni, és készek vagyunk arra, hogy megvizsgáljuk a nem részvényjellegű szabályokat, és hogy orvosoljuk a hiányosságokat is. arról is biztosítatom önöket, hogy megvizsgáltuk nagyon komolyan a konzultációra adott válaszokat, és egy rugalmasabb rendszert szeretnénk létrehozni minőségibb adatokkal. A kötvénypiaci átláthatóság szempontjából is szeretnénk egy pontosabb megközelítést alkalmazni, és valószínűleg a végső eredmény ez más lesz, mint amit a konzultáció során láthattunk. A pozíció limitek tekintetében itt nagyon sok szereplő van, és különböző szemszögökből szemlélik ezt a kérdést. Ha mi megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor azt láthatjuk, hogy az egyes szintű követelmények a pozíciólimitek tekintetében nagyon széles körűek. A szerződések tára a nagyon likvidtől egészen a teljesen likvidig teljednek, ezért nem lehet egységes megoldást találni véleményünk szerint. A nemzeti szabályozónak kell meghatározni ezeket, viszont minden döntést azután kell végrehajtani, végrehajtani hogy az ESMA testület erről döntött. A harmadik terület, amely nagyon, nagyon fontos a szerepvállalók számára, az a teszt azzal kapcsolatban, hogy a nem befektető cégek végezhetnek el befektetési szolgáltatásokat kiegészítő tevékenységekként. Az ESMA egy tesztet végzett ezzel kapcsolatban. Nincsen megfelelő adat, az is gond itt. Mindenképpen pragmatikus megoldást szeretnénk létrehozni. Végezetül néhány megjegyzésem lenne a korai áttekintéssel kapcsolatban. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez a szöveg technikai minőségéről szól, a jogi minőségéről szól a szövegnek, ez nem e, előlegezi meg sem az ESMA testület, sem az Európai Bizottság nézeteit. A múltban is eléggé átláthatóak voltak, akkor, amikor különböző nézőpontunk volt, és biztos vagyok abban, hogy sikerül ezt megtartanunk a jövőben is, és egyértelműen a jogi minőségre kell koncentrálni, és ezáltal felgyorsítani a folyamatot. Thank you very much. Now I give the... Köszönöm szépen. Most megadom a szót Felber úrnak, a jelentéstevenek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Először is szeretnék köszönetet mondani a jó és szoros együttműködésért a FISMA DG-vel az elmúlt években. Azt hiszem, hogy ez sikerült ezeket számos dolgot érdemben javítani, azonban még mindig van számos dolog, amiben feladatunk van. Azt is szeretném elmondani, hogy jó volt az együttműködés az eszmával, de van néhány probléma is, amelyeket meg kell oldanunk, és erre majd ki fogok térni. Elnézést, hogy egy kicsit Ádámtól, Évától kell kezdenem, mert nagyon sok témáról van itt szó. A pozíciós limitek, likviditási kérdések, különböző termékek, derivatívek, tehát számos témáról van itt szó. Azt hiszem, hogy nagyon intenzív volt az együttműködés számos területen, de mivel az Európai Bizottság két nagy csomagot akar benyújtani, ezért itt mindenről egyszerre kell beszélni. Míg más témák esetében egyesével jönnek a delegált jogi aktusok, és ott egyszerűbb ezt kezelni. Na kezdjük a pozíciós limitikkel. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legegyszerűbb módja ezek meghatározásának az, hogyha szerződésről szerződésre megvizsgáljuk a kérdést, és minden szerződésnél megállapítjuk ezt. Vannak nagyon likvid, és vannak nagyon nem likvid piacok több mint ezer kontraktusról beszélünk, és az adat mennyiség, vagy az adat helyzet nem a legjobb. Én tudom, hogy itt vannak gyakorlati nehézségek. Egyébként az ESMA javaslata pont fordított, az, hogy 25%-os szélességi sávot határozzunk meg, plusz-minusz 15%, szerintem nem a legjobb válasz, mert a, a nagyon likvid piacoknál ez nagyon magas, akkor is, hogyha a legalacsonyabb határt veszük, és a nagyon, nagyon nem likvid piacok esetében pedig nagyon alacsony. Még akkor is, hogyha a legmagasabb szintet veszük. Az USA-t megnéztem, 28 kontraktusra határoztak meg pozíciós limitet, ez egy kicsit kevés, ezt világossá kell tenni, de nekik is ugyanez a problémájuk, egy kicsit ők is a zavarosban halásznak. Ezért nagyon oda kellene figyelni arra, hogy mi az, amit csinálunk, e, ami ezt az általános megközelítést illeti, ez, a, ez, a, ez az egy méret mindenkire, ez nem működik. De ezzel a megközelítéssel a, a magas likviditású piacokon nagyon magasan van a küszöb, a nagyon e, illikvid piacok esetében meg nagyon alacsonyan. E, ezt az általány megoldás szerintem nem jó. A melléktevékenységre vonatkozó kivétel. Hát a kérdések kérdése az, hogy szükség van-e a bank engedélyre vagy nem licencre vagy nem. Aki a kivétel nem belül van, annak van szüksége rá, akinek ne, aki nem, annak nem. Tehát itt felmerül ez a kérdés, megfelelő gondossággal kell eljárni, meg kell nézni, hogy a küszöbértékeket hogyan lehet meghatározni. Én örülök annak, hogy az ESMA bejelentette, hogy még egyszer felülvizsgálják az egész ágazatot. Most lassan lezárom. Majd a végén, majd visszatérek még erre a témára. Nem szabad a gyereket kiönteni a fürdővízzel. Mi az egyes szinten egyetértettünk abban, hogy ott, ahol csak a kereskedés folyik, ott a, a kereskedési platformokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ez, ami nem a saját üzleti tevékenység biztosítására vonatkozik, ott az, azt a tőzsdei piacok szabályoknak kell alávetni, ahol a saját üzleti tevékenységről van szó, pont erre vonatkozik a melléktevékenység kivétele. Itt különböző százalékos értékek meghatározására került sor, a piaci részesedés meghatározása, de ezt nem igazán tudjuk meghatározni, mert nincs ehhez megfelelő adatállomány. Úgyhogy ez megint csak elég homályos. Nagyon fontos kérdés a fogyasztóvédelem kérdése. Itt tudatosan nagyon nagy mozgásteret hagytunk a nemzeti szintnek. Miért? Azért, mert már elég, nagy, elég szélesek a fogyasztóvédelmi szabályok, vagy, vagy, vagy mm, széles skálán mozognak, és a nemzeti piacokra, nemzeti adottságokra kell ezeket szabni, vagy már erre szabták a tagállamok, és erre vonatkozó nemzeti szabályok vannak érvényben. Politikailag sem megfelelő szerintem azt mondani, hogy itt jön az Európai Unió, és itt megmagyarázza mindenkinek, hogy hogyan működik a világ. Fordítva nézve pedig, és ezt a bizottságnak mondom, a fogyasztóvédelmet delegált irányelvben és nem delegált rendeletben kell meghatározni. Tehát a jogszabály alkotó szándéka mellett a tagállamoknak mozgásteret kell adni. A pozíciós limitek tanács, pozíciós tanácsadás nem határoztuk meg pozíciós tilalmat, meghatároztuk azt is, hogy a szolgáltatás nyújtás minőségét is javítani kell. Tehát tudatosan a pozíciós tilalom ellen szálltunk síkra, de ezt nem lehet aztán hátulról újra bevezetni. A minőségjavítási kritériumra vonatkozóan pedig azt kell mondanom, hogy ezt úgy kell meghatározni, hogy ez végrehajtható legyen, mert hogyha ez végrehajthatatlan, akkor ez tulajdonképpen meg pozíciós tilalomnak számít. Európa a sokszínűségben egyesült, és nem pedig az egyszerűségben úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Aztán Ami a részvénykutatást illeti, ezzel kapcsolatban az elmúlt hónapokban nagyon fontos lépéseket tettünk. Két felügyeleti szerv azonban főleg ami a commission sharing arrangementek esetében itt felmerül, ellentétes véleményem van. A közétételi kötelezettség a költségekre és az illetékekre vonatkozó ilyen kötelezettség van a PRIPS és a USIC, a PRIPS rendeletben és a USIC irányelvben is van erre példa. Hogyha most ugyanazt a terméket vesszük, és ugyanazt a PRIPS usage és MIFID-ben eh, háromszor ugyanazt a termékre, ugyanazon termékre vonatkozó közétételt szabályozzuk. Szerintem ez nem szándékunk. Eh, kérdés, hogy az Európai Bizottság hogyan biztosíthatja, hogy különböző, sőt egymással szembe menő eh, közzétételi szabályokat határozunk meg. A javas, az Európai Bizottság az 56 per 2-es cikkben utal arra, hogy még akkor is, hogyha a, költségveté, a költségeket közzéteszik, ezeket nem kell a Júzic nyilvántartásba bevenni, ez nem precíz megfogalmazás, azt hiszem, hogy ezt még egyszer meg kell nézni. Reasonable commercial basis a következő fontos téma. Az ESMA feladata az volt, hogy ezt a reasonable commercial basis definíciót megadja. Az ESMA különböző opciókról beszélt, a jelenlegi javaslat átláthatósági alapok, értékekből áll az észszerű marzs kérdése, de ez megint nem definiált dolog, definiálunk valamit, aztán valami definiálatlan dologgal kiegészítjük. Na most egy ismeretlen nagyságot egy másik ismeretlen fogalommal megmagyarázni, ez nem igazán célra vezető, úgyhogy kérem az Európai Bizottságtól, hogy dolgozzon ezen még, hogy egyenlő feltételek legyenek mindenki számára, ne lehessen különbözően interpretálni ezt. Még egy dolog, a 11-es cikk második bekezdésében az van, hogy az áremelés csak a költségemelésen alapulhat, költségek növekedésén alapulhat, ez szerintem túl szigorú, új tartalmak, további kiegészítő szolgáltatások is felmerülhetnek, mert hogyha ezt nem, tesszük, nem veszük ebbe bele, akkor az egész fejlődést leállítjuk. Aztán a költségek internalizálása a következő téma. Itt a szisztematikus internalizálás merül fel, ezt meg kell nézni, ez ESMA a, a feladatot kapta a jogszabályalkotótól, hogy a technikai tanácsadásban világossá tegye, hogy mik a besorolás kritériumai. A level 1, tehát az egyes szinten abból indulunk ki, hogy ez szisztematikusan és gyakran történik meg, a szereplők száma hosszú távon változatlan, abból indulunk ki, és a gyakori változásokat el lehet kerülni. Hogy a, mindez a szisztematikus internalizálás fogalma alá tartozik-e, ez nem biztos. Nem biztos, hogy a MIFID 2 életbe lépésekor ez így lesz, ezért a kérdés az, hogy az ESMA és a bizottság hogyan tudja biztosítani, hogy ezek az adatok rendelkezésre állnak, a megfelelő számítások rendelkezésre állnak, köz, és még a substantial basis kritériumára is szükség van. Abszolút határértékre, egy minimis alsó határértékre itt a különböző adóslevelek és egyéb termékek kérdése felmerül a szisztematikus internalizálás esetében. Az utolsó megjegyzés a, az utólagos finomítás kérdése. Az az érzésem, hogy számos kérdés esetében, ami a különböző a TIXAT, a melléktevékenységek, a pozíciós limitek, a magas frekvenciás kereskedés, a likvid piacok, a wafer rezsim, és egyéb ilyen témák esetében egy kicsit továbbra is zavarosban halászunk, az adat állam, állomány nem megfelelő, a double volume, double volume cap és egyebek, ami nyilván, és ez még változni is fog a MIFID lépéséig, nem szabad öm, szemet hunyni afelett, hogy utólagos javításokra lesz majd szükség, finomításokra van szükség. Hogyha ez felmerül, hogy felmerül, hogy milyen kérdések, milyen lehetőségek vannak, milyen gyorsan lehet ez megtenni, és ez az eszmát, eszmát, eszmát, esma ez nagy feladatok elé állítja majd. A mi aggodalmunk az, hogyha az ESMA igazgató, igazgató tanácsa ezt megerősíti, akkor az azt jelenti, hogy mi már nem nyúlhatunk ehhez, mert már az igazgatóság, az ESMA igazgatósága már jóvá hagyta. Hát kérem, hogy a parlament jogait vegyék figyelembe. Elnézést, hogy egy kicsit hosszabbra húztam, a legfontosabb témákra próbáltam koncentrálni. Mindennek oka az Európai Bizottság, amely két delegált jogi aktus nyújt be, és nem pedig a száz megbízásból indul ki, amit kapott, úgyhogy egy kicsit cél, hosszabbra kellett hagynom. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a valóban részletes bemutatót. Most pedig Annaliz Dóc kapszót, tessék. Köszönöm, elnök úr. A kollégák talán emlékeznek rá, hogy amikor a MIFI-ről, a MIFID 2-ről beszéltünk legutolsó alkalommal, akkor um, a bizottság azt mondta, hogy ez a legfontosabb level jogalkotás, amit a ESMA útjára indított, létrejötte óta, és most pedig azt is mondhatjuk, hogy ez a legvaskosabb, legalábbis ami mennyiségét illeti a fájl, a dosszié komplexitását nem szabad alul értékelnünk. Éppen ezért, ahogy korábban is tettem, mind az ezmának, mind a bizottságnak köszönetet szeretnék mondani, ezért a fantasztikus munkáért, amelyet végeztek. Fantasztikus volt ez a munka, hogy a szabályozási technikai normákat kidolgoztak, amelyekre a MIFID 2 és a MIFIR számára szükség van. Köszönöm Markus Ferbernek, ehm, az előadónknak, aki biztosította, hogy a parlament kellőképpen részt vett az elmúlt kilenc hónapban a Level 2 vagy kettes szintű jogszabályok elfogadásában. Mindenki nagyon konstruktív volt, és remélem, hogy ez mind a konz, az ESMA, mind a bizottság számára hasznos volt. Figyelembe véve a dosszié ehm, komplex volt, tehát azt hiszem, hogy sokan legalább egy fél órás kis előadást tarthatnánk. Éppen ezért én ma csupán a MIFID vita négy ellentmondásos témájára szeretnék koncentrálni, illetve arról szeretnék beszélni, hogy a level 2 viták hova vezessenek. Az első fontos kérdés a befektető védelem, az investor protection, erről nincs is vita, ugyanakkor mind az iparág képviselői, mind a parlament számára sok problémát vetesz fel. A MIFID 2-nek biztosítania kell, hogy a pénzügyi tanácsadók a legjobb tudásuk és az ügyfél legjobb érdeke alapján tegyék ezt meg, elkerülve mindenfajta összeférhetetlenséget, illetve érdekösszeütközést, amely akadályozna a célok elérését. A jogszabály megfelelő normákat tartalmaz annak érdekében, amely, hogy szabályoz, hogy hogyan lehet ösztönözni ezeket a támogat, ezeket a tanácsadásokat, és ezeket osztályozza. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a kivételeket szűken határozzuk meg. Ezért arra biztatom a bizottságot, hogy változtassam a jelenlegi szöveget, biztosítandó, hogy egy kimerítőleges, taxatív lista szerepeljen a nem pénzügyi természetű ösztönzők tekintetében. Természetesen a független pénzügyi tanácsadók számára meg kell tiltani ezen ösztönzők elfogadását. A nem független tanácsadók, akik bizonyítani tudják, hogy az ösztönző elfogadása szolgáltatásuk minőségét növeli, elfogadható, de ugyanakkor ezt kellőképpen átláthatóvá kell tenni, és meg kell akadályozni, hogy a szabályozásokat felvizezzük. Nagy vita volt arról is, hogy az investment research, a beruházások felkutatása inducementnek, ösztönzőnek tekinthetően. Nos, a más szolgáltatásokkal való összekapcsolása e kutatásnak, mint például a végrehajtásnak, végrehajtással való összekapcsolása problematikus. Tudom, hogy ez ezt ma nagy munkát végzett. Ám én úgy gondolom, hogy érdemes volna az eredeti elfhez ragaszkodni, természetesen az iparág konkrét felvetéseit, aggájait is figyelembe véve. A bizottság javasolt delegált jogi aktusát támogatandónak érzem. Ugyanakkor aggályosnak tartom, hogy a különböző nemzeti szabályozók más-más módon értelmezik majd, amit a bizottság megfogalmazott. Egyetértek tehát azzal, hogy értelmezésre van szükség, de megengedhetetlen, hogy a különböző jogrendekben egy ilyen alapvető jogszabályt más-más módon értelmezzenek. Kérem tehát a bizottságot, hogy tájékoztasson arról, hogy a commission, hogy a sharing arrangementeket tiltja a szabály, vagy nem. Ferber úr a Room for Manöver, eh, amit Ferber úr németül mondott, azt angolul Room for Manövernek fordították le, tehát a játéktérnek fordították le a tolmasok, nem tudom, hogy ez elég pontos volt-e, de meg kell akadályozni, hogy a játéktér a jogbizonytalanságot jelentse. Másodszorban a commodity derivatívák tekintetében biztosítani kell, hogy eh, a SND frakció által felvetett prioritásokat figyelembe vegyék, biztosítani kell, hogy az élelmiszerek, vagy az üzemanyagok és fűtőanyagok árát ne korbácsolják fel ezek a szabályozások. Éppen ezért a vitális és a nem vitális árupiacokat külön meg kell különböztetni egymástól Teljesen egyetértek, értem, hogy az ESMA komoly kihívást lát a pozíciós limit rezsimben, az európai árupiacok tekintetében, amelyek több mint 1300 különböző kontraktust tartalmaznak, és tudom, hogy a leglikvidebb piacokat is figyelembe kell venni, és kül meg kell különböztetni az illikvid piacoktól, ezért, ha jól értem, 25%-os pozíció limit rezsimet akarnak végrehajtani, és a plusz vagy mínusz 15%-os eltérést teszik lehetővé. Egyetértek Markus Ferber aggájaival a kérdésben, ugyanakkor az általa felvetett megoldásokkal nem értek egyet. A jelenlegi megközelítés ugyanis azt jelenteni, hogy egyes piacokon egyes szereplők akár a piac 40%-át lefethetnék ez pedig teljesen ellene mond az eredeti irányelv célkitűzésének. Úgy gondolom, hogy a pozíció limiteket sokkal alácsonyabban kell meghatározni, és ez csak akkor változzon meg, hogyha vitathatatlan, hogy a likviditás kárt szenvedne. Kérem tehát, hogy az eszmát, hogy fogalmazza meg, gondolja meg, hogy egy alacsonyabb baseline-t, egy 10%-os kiindulási küszöböt válasszon, amelytől a likviditási kár, a likviditási helyzet sérülés esetén el lehetne térni. Érdemes volna tehát a 37.3-as cikkben a meglévő hét kritériumos listára kitérni, úgy, hogy figyelembe veszük a pozíciós limitek kidolgozásának a módszertanát, megakadályozva így, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a 15%-os eltéréssel élhessenek. Kérdezem, hogy miért nem így jártak el. A MIFID 2 ezen felül egy pozíciós beszámolói rezsimet is bevezet az árupiacok tekintetében, és um, ez azt jelenti, hogy bizonyos piaci szereplők uh, publikusak, kell, hogy tegyék a um, tulajdonukat. Um, itt a 30 szereplőnél nagyobb piacokról van szó, de itt is a piaci szereplőknek három hét alatt kell majd ennek megfelelni az elvárásnak. Kérdezem a bizottságot, nem lehetne ezt az időszakot rövidíteni. A harmadik terület az új átláthatósági rezsim bevezetése a különböző pénzügyi eszközök tekintetében. Nos, ez a MIFID 2 lényege átláthatóbbá akarja tenni a pénzügyi piacokat, ahol a kereskedés átláthatóbb, szabályozottabb, és így el lehetne kerülni a krízist elkerül, megelőző időszakot, amikor már senki nem látta át az egész piacot. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a MIFID 2 végrehajtása mindig a több átláthatóságot, nem a kevesebbet szolgálja a lehető legláthatóbbá kell tenni a piacokat, biztosítandó úgy, hogy ezek jól működnek. Ugyanakkor van olyan, van olyan is, amikor a túl sok transzparencia átláthatósága likviditását veszélyeztetni, és vannak olyan esetek, amikor például a kereskedés előtt a tételek bemutatása a európai cégek versenyképességét veszélyeztetné, egy olyan időszakban, amikor a tőkepiaci unió a piaci alapú finanszírozáshoz való hozzáférést meg akarja könnyíteni, nem meg akarja nehezíteni. Értem tehát, hogy ez, ez ma milyen nehéz helyzetben van, amikor a transzparencia küszöböt akarja bevezetni. Egyetérzek azokkal a kihívásokkal, amelyek az átláthatóság és a likviditás közötti egyensúlyt akarják megfogalmazni, ugyanakkor jogalkotóiként frusztrálónak tartom, hogy múlt év decembere óta nem kaptunk információt arról, hogy milyen irányba gondolkoznak erről. Tudom, hogy nagy vita van a decemberi konzultáció óta, és tudom, hogy más szereplőkkel való konzultáció alapján hogy folyamos vita van arról, hogy milyen adatállományokat használjunk a küszöbök kialakításában. De ugyanakkor az eszmától keveset hallottunk ma délelőtt még erről a kérdésről. Úgy gondolom, hogy nem elvárható, hogy az európai parlamenti képviselők a szabályozói technikai normákat automatikusan elfogadják. Úgy gondolom, hogy nem ez biztosítja a jó jogalkotást, ráadásul megnehezíti a tervezetek elfogadását, hiszen úgy érezzük, hogy nem konzultáltak velünk a jogszabálytervezetek kidolgozása során. Kérem tehát az ESMÁT és a bizottságot, hogy a parlament tárgyaló csapatával üljenek le, és rendszeresen tájékoztassák őket, tehát a transzparencia rezsimről. A negyedik terület a szisztematikus internalizáló Elnök úr, 15 perccel később kezdtük el, én itt voltam az ülés elején, igyekszem rövidre fogni, de ezt el kell mondanom. No szóval ez a kérdést már felvetették, csak röviden az aggájaimat szeretném elmondani. Világossá, azt szeretném te látni, hogy a bizottság világossá teszi a szövegben, hogy a szisztematikus internalizáció, internalizáló a bilaterális kereskedelemre vonatkozik kizárólag, és azt is kérem a bizottságtól, hogy a bilaterális kereskedelem, amely SI alapján történik, SI alapján történjen, és ne átláthatatlan területen történjen. Köszönöm mindenkinek az együttműködést. Még egyszer mondom, biztosítani kell, hogy ahogyan a jogszabályt fejlesztjük, egy olyan szabályozói rezsimet dolgozunk ki, amely kellőképpen rugalmas, hiszen a piacok gyorsan változnak, új technológiák, új piaci fellépések terjednek el, részben a MIFID 2 rezsimre adott válaszul, és ehhez kell igazodnunk. Kérdezem tehát, hogy hogyan kalibráljuk ezeket az eszközöket a, a változások fényében. Köszönöm. Thank you. I need to remind speakers that... Köszönöm szépen, mindenkit emlékeztetnék arra, hogy félkor be akarjuk zárni ezt a napi pontot, is a válaszokat is meg akarjuk hallgatni. Kész a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! figyelembe véve a két korábbi felszólalást um, igyekszem rövidre fogni magamat, de hát ez egy meglehetősen nagy dosszié, nem lehet ezt nagyon rövidre fogni. Úgy gondolom, hogy a level to scrutiny eh, kell nagyon komolyan vennünk, tehát a kettes szintű ellenőrzést nagyon komolyan kell vennünk itt a parlamentben, és egy-két kérdést fel szeretnék válni. A CMEU ra azért van szükség, mert a tőkepiacok um, nem olyan likvidek és mélyek, mint más globális tőkepiacok. Éppen ezért uh, fontos, hogy uh, ezeket a szabályokat ennek a szellemében elem, elemezzük azért, hogy a tőkepiac mélységét és likviditását megerősítsük, és um, akadályozzuk meg, hogy a kereskedelem ellenébe lépünk fel, illetve megnehezítjük a kereskedést. Kérem tehát, hogy ennek fényében, a cél fényében nézzék mindezt, amit most mondunk. Köszönöm a bizottságnak és az eszmának, hogy tárgyalnak velünk. Az a benyomásom, hogy változások történtek meg, és um, történtek, és néhány hónappal ezelőttig tájékoztattak bennünket, most már főleg az ITS tekintetében pedig nem kapunk tájékoztatást. Köszönöm ugyanakkor a bizottságnak, hogy um, hajlandó delegált jogi aktusokról együttműködni velünk, és azt látom, hogy a változtatások um, megjelenítik a bizottság koncepcionális gondolatainak változtatását mint hogy mi a mandátumunkat komolyan vesszük, nagyon nyomon követjük a változásokat, főleg azt hiszem el, mindenképpen el kell mondanunk, hogy ez az egyik kérdés a tagállamon számára nagyon fontos felvetés a triológusban odaveszett. Mások, a mások által felvetett kérdések pedig eh, el, eh, fennmaradtak. Ez a kérdés természetszerűleg az investment research, a befektetések kutatásának kérdése, és itt nyilvánvaló, hogy egy politikai kompromisszum eh, jöhet létre. Én azonban ebben az ügyben soha nem éreztem a trialóguson, hogy bármilyen módon az investment research mint ösztönzőt betiltottuk volna. Az én felvetésem tehát a tiltások kapcsán elveszett a trialógus során. Ezt mondom tehát az előadónknak is. Úgy gondolom, hogy a research, a kutatás tehát kis jelentőséggel bírt, hogy hiszen ha megnézzük a teljes portfólió és a menedzsment költségeihez vetve a beruhá, befektetés, kutatás költségeket, akkor látjuk, hogy ez tényleg kis jelentőségű de nem tudom persze, hogy hogyan lehet relatív értéket meghatározni hozzám, Éppen ezért aggályosnak tartom, hogy az általam felvetett kérdések fölött elsiklott a trialógus. Kérem a bizottságot, hogy az investment research kérdésére kellő figyelmet fordítson, de ugyanakkor nem hiszem, hogy a MIFID végrehajtási szabályai során kell a piaci hiányosságokat kiküszöbölni. Egyetértek azzal, hogy több befektetés kutatásra van szüksége Európában, az európaiban bejegyzett cégek esetében is, persze az európai bejegyzett KKV-k tekintetében, de nem hiszem, hogy a MIFID 2-ben való tilalom volna megoldás. A tőkepiaci unió egy kitűnő lehetőség arra, hogy pozitív megközelítést keressünk egy büntetés, egy tilalom helyett. A második kérdés, melyet fel szeretnék venni, a reasonable commercial basis kérdése. A Dotpols eh, jelentés 2010 vitája sok során 2010-ben mindenki azt mondta, hogy a költségek nagyon magasak lesznek, és eh, a konszolidatív hiánya miatt nagyon magasak lesznek a költségek. Tehát amikor vég, a végső szöveget elfogadtuk, a MIFID szöveget végig dolgoztuk, arra koncentrálunk, hogy a reasonable commercial basis definícióját elfogadjuk. A sub-measure profit, a hozzáadott érték szolgáltatások olyan kell, hogy legyen, hogy közel legyen a fogyasztókhoz, de úgy, hogy a level van az első szintű mandátum közelében legyen. Ugyanakkor értem, hogy a, módszer, a módszernek figyelembe kell venni az alkalmazott nyelvezetet is, és meg kell akadályozni, hogy túl nagy eltéréssel álljon föl. Attól félek ugyanakkor, hogy ez az egész jogszabálytervezetet kiüríthetné. Kérem tehát a bizottságot, hogy e tekintetben akadályozzák meg, hogy jelentéstelen legyen a jogszabály. Ez, ez ma e, fts ről itt a fixed income market, a fix jövedelmi piacokról szeretnék beszélni, mint minnyáján tudják, ez foglalkoztat engem leginkább. Nagyon nagy csalódást okozott nekem, hogy hiányoztak a dokumentumok, a non-paperök, amelyeket az ESMA megosztott volna a parlamenttel. Egy új jogi ellenőrzést vezetnek be, és ennek fényében meglehetősen irónikus, hogy a MIFID átláthatósági szabályokat akar a piacon bevezetni, ugyanakkor ezek a szabályok megfogalmazásuk alapján éppen nem transzparensek, illetve ahogy megfogalmazzák őket, ez nem átlátható. A pre and post trade transparenti rezsimre nagy szükség van a kötvénypiacok tekintetében. Az USA trész rendszerét a triológusokban mindenki egy jó eszköznek tekintette. Nos, a trész az USA-ban a 20 leglikvidebb kötvényel indult útjára, de ez még a kötvénypiac, a standing bondoknak még mindig csak egy eh, kicsi részét fedi le. Nagyon fontos tehát, hogy vegyük, hogy egy konzervatív megközelítést alkalmazzunk, és eh, a szabályainkat úgy alkalmazzuk, hogy eh, ne egy mindenkire egységes megoldást kényszerítsünk rá. A nyomonkövetés természetesen a kereskedelem utáni átláthatóságot kell, hogy szabályozza, és nem szabad, hogy befolyásolja a szabad kereskedelmet. Összességében tehát úgy gondolom, persze hosszan beszélhetnék még, és hogy kérdést vethetnék még föl a táblázatokból. Úgy gondolom, hogy világosan megmondta az ESMA, hogy próbálja megoldani ezeket a kérdéseket, és Ám, hogyha nem tudjuk a részleteket, akkor nem tudom, hogy az a kalibráció, amelyre a jogalkotó javaslatot tesz, arányos-e vagy sem, illetve hogy minden általunk felvetett kérdés megoldásra kerül-e az új javaslatban. Abban bízom, hogy pontosítják a megközelítésüket, és egy sor kérdést fel, figyelembe fognak venni. Ez egyik az, hogy nem minden kötvénypiac azon, azonos tehát az eszközök egységes készlete nem lesz alkalmas például az államkötvények piacára. Másodszorban világosá kell tenni, hogy a 100 ezer euró alatti ügyleket az elemzés és a kalibráció alól kiveszünk. Harmadsorban biztosítani kell, hogy a kalibráció kritériumait is meghatározzuk annak érdekében, hogy a kiadás, a kibocsátás, illetve a időpontja, illetve a mértéke, valamint az SST-t is meghatározzuk és lefedjük. Végezetül pedig a package trade, a csomagban való kereskedelemre is ki kell, hogy terjedjen ez a rezsim. Az ESMA tehát nem adott kellő adatot és betekintést a jogszabályok elfogadásába, de ennek ellenére örülök annak, hogy új megközelítést alkalmaznak, hiszen biztosítani kell, hogy az pénzintézetek, még a nagyobb költségvetéssel dolgozó pénzintézetek is megfeleljenek ezeknek a szabályoknak. Fontos tehát, hogy a piacon szereplő minden szempontra kitérjünk, és így elemezhessük a helyzetet. Az első közkéz számára hozzáférhető dokumentum a sok problémánk volt, és attól félek, hogy a második ilyen dokumentum amely már az ESMA tanácsa és a jogalkotási folyamat védén jelenik meg, még új problémákat tartalmaz majd, és ebben az esetben a parlament már kevés lehetőséggel bír, hogy ezeket módosítsa. Az államkötvény, illetve a kötvénypiac nem egy olyan piac, ahol kísérleteznünk szabad. Thank you, Cora Köszönöm szépen, Cora van Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdeném, hogy megköszönöm a bizottságnak és az Eszmának, illetve Márkusz Ferbernek és minden kollégánknak az eddigi jó munkát. De még nem értünk a végére, és nagyon sok kérdésem van nekem is, és tudjuk, hogy az ördög a részlegbe bújik meg, definíciókról, kalibrációkról beszélünk, és ekkor lesz majd a dolog igazán nehéz. Néhány kérdésem is van amelyeket talán már a kollégák is feltettek, de ugyanakkor egy kicsit átfogalmazva felteszem ezeket még egyszer, mert legalább így látszódik, hogy mi is a hozzáállásunk ezen kérdéskörrel kapcsolatban. A FIZMÁ-hoz intézem először a kérdésemet, a költségek nyilvánosságra hozatala, Márkusz Felbe is feltette ezt a kérdést. Üdvözöljük az arányosságot, amit felvettek az 56-os cikkbe, a nyilvánosságra hozatali követelmények eh, tekintetében. Az 56 per 2-es eh, pontban, a MIFID rendeletben az olyan befektető cégek, eh, amelyek költségeket számolnak fel, azok néha nem, nem elérhetőek, ezek a költségek nem átláthatóak, és arra kötelezi a befektető cégeket az rendelkezés, hogy kalkulációkat hajtsanak végre. Szerintünk ez túlságosan messze menő. A 75-ös preambulum bekezdésben azt olvashatjuk, hogy minden más EU szabályban lefektetett kalkulációs költség elegendő kell, hogy legyen. Most azt akarjuk, hogy az átláthatósági hiányosságok aranyossá váljanak. Ezért arra kérem a bizottságot, hogy alternatív megközelítést alkalmazzon azzal kapcsolatban, hogy minden költséget nyilvánosságra hozzanak a, az ügyfeleknek. Az ESMA-hoz intézve a kérdezemet, a leve, az egyes szintű szöveg kicsit homályos a likviditás tekintetében, az eszköz megközelítés, illetve eszközosztály megközelítés, megközelítést is alkalmaznak. Hogyan kívánják meghatározni a rögzített bevételt az eszközosztályok tekintetében? A nemzeti hatóságok kapcsán szükség van az eszköztályokon belüli ellenzésre is, figyelembe véve a napi kereskedést. Egy ilyenfajta megközelítéssel jobban fel lehetne tárni a különböző kötvények különbözőségét, bár én támogatom az ilyenfajta rendszert, azt kérdezném, önök mit gondolnak az eszközönkénti megközelítésről? Úgy gondolják -e, hogy egy eszközönkénti megközelítés jobban javítaná a hamis pozitív, hamis negatív arányokat. A második kérdéseim, több kérdésem is van, a légvidítás, illetve a csomag mentesítésről szól. Ezeket külön eszközosztályként kellene kezelni, hogy az ügyfelek ne, ne legyenek kitéve az optimálisnál rosszabb árazásnak. A az ESMA-nak mandátuma van az egyes szintű rendelkezések kapcsán a csomagok esetében, hogyha a csomagokat külön osztályként kezelik, akkor azt kérdezem az ESMA-tól, hogy ők mit gondolnak először is a kereskedés helyéről szóló rendelkezésről, az átláthatóság kapcsán, akkor, amikor nem minden eszköz keres, adnak el egy kereskedési helyen, vagy nem ugyanazon a kereskedési helyen adják el, a csomagot nem tartják el likvidnek, hogyha egyik eleme nem likvid. Lesz egy maximum küszöb, akkor, hogyha a csomag bizonyos számú összetevőből áll, akkor ezt a csomagot már nem tekintik likvidnek, és a kereskedelm előtti mentesítő mentesítésekkel kapcsolatban mit történik akkor, hogyha a csomag bizonyos elemei nem érik el a küszöböt. És van még egy kérdésem, amit feltettek egy kicsit különböző formában, például Analyze Dots is. A kereskedelem előtti mentesítés persze, ez nagyon fontos, hogy a túl nagy kockázatot elkerüljük, de sokan jelezték azt, hogy a küszöbök csökkenteni kell a a nagy mentesítők esetében sokan a kereskedelmi méret 50%-ára kívánják ezt csökkenteni. Az ESMA kívánja ezt ilyen mértékben csökkenteni? Úgy vélem, hogy a küszöbök korai áttekintésére szükség van ahhoz, hogy megfelelően tudjunk kalibrálni, és elkerüljük a nem kívánt történéseket. Ferber úr is ezt kérdezte, hogy milyen gyorsan tudjuk ezt elvégezni, hiszen nem akarunk kárt okozni. Lehetséges-e például az, hogy minden hat hónapban legyen egy újra kalibráció. Ez jó lenne, mert túlságosan sokat beszélnek a különböző közszövökről. Végezetül mi az ESMA véle, véleménye a 100 ezer alatti kereskedelemről a rögzített jövedelem esetében. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! Fabio De Massi. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr! Megpróbálok rendkívül gyors lenni. Köszönöm az ESMA-nak, a bizottságnak, a jelentéstevőnek, és minden rendkívül tapasztalt árnyékjelentéstevőnek a kemény munkát. Én csak az árucég derivatívákra szeretnék kiterni. Először is a pozíciólimitek kérdése. Annak ellenére, hogy voltak bizonyos kérdések a módszerekkel kapcsolatban, 40%-nál van most a határ. Itt véleményem szerint ezen felel meg igazából az egyes szintnek. a teljes elérhető határ esetében ez nem igazán érthető, hiszen itt egy egyhámodra van szükség a teljes likviditás tekintetében. Véleményem szerint ez lehet, hogy nagyobb sérülékenységet okozhat, és több gond okozhat a gazdaság számára. Én látom az érvelést Márkusz Weber részéről likviditás tekintetében. Az alacsony küszöbök talán néha gárosak lehetnek, de szerintem egy derogációval ezt ellensúlyozni lehetne, persze ezt igazolni kell az ma részéről. Azt is hallottam, hogy volt egy vita a pozíció limitekről, hogy ezt itt látni kell azt, hogy a teljes küszöböt lefele kell vinni annak érdekében, hogy a piacok egyenlő védelmet lehessen biztosítani. Meg kell vizsgálni, valóban ez így van-e. És kíváncsi vagyok, hogy az eszmának mi a véleménye erről a pozíció jelentésekről, hogy többször jelezték már azt, hogy 30-ról 10 ra 20-ra kellene vinni a maximum küszöböt, és a bizottság továbbra is azt mondja, hogy ez nem kívánatos. A 88-as cikkben, a delegált aktusban itt azt írják, hogy a bizonyos küszöböket nem lehet nyilvánosságra hozni, a tapasztalat azt mutatja, hogy nincs különbség bizonyos piacok között akkor, hogyha elkezdik a nyilvánosságra hozatalt, valaki a, a 20 um, javasolja a küszöbb esetében, és nagyon fontosak az anonimitási garanciák is, már korábban beszéltek. Köszönöm szépen, Svenki Gold következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a bizottságnak és az ESMA-nak is a komplex munkáját. Nagyon sok kérdést már feltettek a kollégáim, nem akarom most ezeket megismételni, de először is azt szeretném elmondani, hogy ami a befektetők védelmét illeti, mi úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságra hozatali szabályok, amiket az ESMA javasolt, nos, ezek megfelelnek a szövegnek, és az elképzeléseknek is, amelyekről mi szavaztunk. Szeretnék rámutatni arra, hogy nincs javaslat arra, hogy bármit is megtiltsunk, különösképpen a kutatás tekintetében. Itt csak arról van szó, hogy mit tehetünk. Nincs semmilyen tilalom, hogyha valaki kutatást szeretne, akkor azt fizetni kell, és ezt külön kell megbízásba adni, ezt nem lehet ösztönzésként, úgynevezett inducementként felhasználni. Nem igazán látom azt, hogy a minőségnevelési kritériumok, amelyeket javasoltunk, hogy ezt a delegált aktus 47. cikkébe vegyenek fel, hogy az megvalósult volna, ahogy azt a level 1-ben kértük. A pozíció limitek esetében rámutatok mindarra, amit a jelentéstevő és mások is elmondtak, és egy dolgot szeretnék hozzátenni, amit én rendkívül aggasztónak tartok, ez pedig az értelmezés kérdése az ugyanazon szerződés esetében. Ugyanis ez az értelmezés végezetül ahhoz vezet, hogy a rendszer ismét nemzetivé válik, és ex post ellenőrzést fog az ESMA végrehajtani. Hogy ez működőképes lesz-e, az eléggé kérdéses, és úgy gondolom, hogy ennek a szónak az értelmezése, hogy ugyanaz a szerződés, same contract, ez ellentétes a 131-es preambulum bekezdéssel a MIFID-ben, és ellentétes más pontokkal az irányelvben is, amelyek egyetemben kimondják azt, hogy el kell kerülni azt, hogy az ugyanaz a szerződés kifejezés mást jelentsen összegezve, az a veszély, hogy a pozíció limit rezsim, amiatt, hogy bizonyos szerződések nem eléggé likvidek ahhoz, hogy ezeket megfelelően szabályozzák, és erről már többen szólók is beszéltek, ez ahhoz fog vezetni, hogy a likvid árucik szerződések nem, nem lesznek megfelelően szabályozva, és az az iránymutatás, amit a standardokban adtunk, az nem fog megfelelő biztosítékot biztosítani, és nem tudjuk így azt szabályozni, mint ahogy azt ígértük a választóinknak a MIFID-ben. A javasolt technikai standardok tartalma és szellemisége nem mutatja, azt, nem mutatja meg azt a célkötűzést, amelyről mi szavaztunk együttesen, és ez megkérdőjelezi a parlament hitelességét és az Európai Unió összességének hitelességét, hogy képes lesz -e elérni egy olyan szabályozást, amelyel a túlzó spekulációt, a piac el lehessen kerülni ezekben az érzékeny árucik piacokon. Ezért azt kérném, hogy javítsák ezeket a kérdésköröket. Tudom, hogy különböző frakciók vannak, és a jelentéstevő is feltette ezeket a kérdéseket, és igazából nem történt előrelépés az önök részéről. Én nem látom, hogy volt bármilyen fajta eredménye annak, amit mi kértünk önöktől. Tudom, hogy nincsenek könnyű helyzetben. Önök valamit előkészítenek, aztán itt jön a parlament, aztán megint valami mást kér. Hát tudom, hogy ez nehéz, de Steven, ez a munka, amiért ön jelentkezett, úgy gondolom, hogy nagyon különbözőek a megjegyzéseink, de ez azt mutatja, hogy lehet, hogy nem fogjuk tudni elfogadni majd mindezt itt a végén. És lehet, hogy csak indoklásokkal végződik ez a munka, hogy mi miért nem lehetséges, és ez problémás. Ezt szeretném leszögezni. Nem tudom elképzelni azt, hogy az Európai Parlament a különböző frakcióival és különböző érzékenységeivel, amiket mi a kompromisszumban tükröztünk, nem tudom, hogy el tudjuk fogadni az ilyenfajta válaszokat számos kérdéskörben. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, amely aggaszt. Minden, amit teszünk itt, az a befektető védelemre koncentrál a MIFID-ben. Viszont ez jelenleg veszélyben forog, ugyanis az IMD 2 tárgyalások lezárása azt jelenti, hogy egy biztosítási szerződésbe lehet rakni a termékeket, és minden kettes szintű munka eltűnik, mert nincsen kettes szint, és más kérdések, mint a, köz, amit a nyilvánosságra el, sokkal gyorsabban meg lesz az. Azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy a három ügynökség véleményét vegyék most már komolyan. Én tudom, hogy kifelel a MIFIDért, ért ön bólogatott, és azt mondta, hogy van egy probléma, amit el lehet az AMD-vel kerülni, viszont a bizottság nem lép fel a tirológus kapcsán az AMD 2-vel kapcsolatban. Szerintem meg kell védeni a jogi kötelezettséget, hogy megfelelő szabályok jönnek létre a MIFID 2-es termékek, illetve a MIFID termékek esetében. A bizottság csak egy dolgot ismer, ez pedig a szerződés, tehát a bizottságot arra szólítom fel, hogy végre védje meg azt, amit mi közösen meghatároztunk, és az AMD 2-es tárgyalása során is tegye ezt. El kell mondjam azt, hogy a tárgyalások itt a befektető védelemről eléggé feleslegesek voltak, hogyha nem tudnak egy terméket másik formában formában létrehozni, és ott nem lesz nyilvánosságra hozattal, akkor tényleg csak magunkat átadjuk. Azt kérdezem az Európai Bizottság, hogy miért nem védi meg a jogszabályokat? Thank you very much. Köszönöm szépen. Na, nagyon sok fontos politikai megjegyzést hallottunk. Valóban úgy néz ki a helyzet, hogy ami az árucikkek származható termékeire vonatkozik, az ezzel kapcsolatos aggodalmakat osztjuk, osztják sokan. Meg kell hallgatnunk az Európai Bizottság reakcióját. Számos fontos, egyértelmű pontot felvetettek a kollégák, a hozzászólók. Én magam tisztázást szeretnék kérni egy témában. A CSA tilalom vagy nem tilalom? Szerintem nem, de az Európai Bizottság, illetve az ESMA jó lenne, hogyha ebben megerősítenének. Még egy dolgot hadd mondjak el, ami nem hangzott itt el. Egy aggodalommal kapcsolatban A szól megközelítés a magas frekvenciájú kereskedésre, és hogy az Európai Bizottság úgy gondolja-e, hogy ennek a különlegességét meg lesz, lehet-e tartani, hogy a nem szándékolt, nem kívánt következményeket elkerüljük. Úgyhogy akkor megadom a szót a bizottságnak és az eszmának. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami a kulcsfontosságú témákat illeti, amelyeket felvetett az elnök úr, a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők először is, szeretnék köszönetet mondani, hiszen számunkra kulcsfontosságú összeszedni ezeket a fontos gondolatokat. Ami a specifikus elemeket illeti, hadd mondjam el, hogy ami a befektető védelmet érdemi, érd, illeti, és a kutatás támogatása vagy védése. Az egyes szintű szöveg a portfólió menedzserekre e, és a befektetőkre is vonatkozik, ezeket a level 2 szövegben tiszteletben kell tartani. E, nagyon fontos, hogy világos definíciót határozzunk meg, mi az inducement és mi nem az, hogy biztosítsuk, hogy ez a tilalom, ez az inducement tilalom a portfólió menedzserekre, és független kutatókra megfelelő módon kerüljön alkalmazásra. Ezért az ESMA a technikai tanácsadásban megpróbálja, megpróbál egy olyan folyamatot, vagy egy olyan javaslatot tenni, mely szerint hogyan kell kezelni ezt a kérdést, és ezt szeretnénk megbeszélni önökkel és a Nemzeti Tanács szakértőkkel. 2006 óta az Európai Bizottsági közleményben, egy közleményben az Európai Bizottság már kimondta, hogy itt vannak fontos CISR dokumentumok. Azt gondolom, hogy ha most azt mondjuk, hogy a kutatás nem inducement, az a politika változását jelenteni. De lehet, hogy a parlament és a tanács ezt akarja, de ehhez a level van szöveget módosítani kell. Ami ezt a CSZ-eket illeti, sem az ESMA technikai tanácsadás, sem a különböző tervezetek, amelyek a delegált jogi aktusokról szólnak, nem vonatkoznak a csz ékre CSA-kra. Ez a munka alapja, hogy, hogy meghatározok, hogy a kutatás mikor inducement és mikor nem. Ez a két fontos téma, itt az unbundling, tehát a szétválasztás és az átláthatóság fontos elvek. Nem is tudjuk, mi a CSA, CSA, mert ezt különbözőképpen határozták meg a különböző tagállamok is. Ezt a kérdést nem tudjuk megválaszolni. Ami számunkra a munka alapját képezi, az az, hogy meg kell határ, határozni, hogy a kutatás mikor nem inducement, annak érdekében, hogy a portfólió menedzserekre és a független kutatókra alkalmazni tudjuk az inducement tilalmat. Ami a költségeket illeti, és ezeknek közzétételét, az ESMA azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy vizsgáljuk meg ezt a kérdést, hogy egy egyenlő feltételrendszert biztosítsunk mindenki számára, ezt megtesszük. Ami az árucik derivatívákat illeti, kulcsfontosságú kérdés, ami a delegált jogaktusokat illeti, ez része a számadásnak. Azt szeretném elmondani, hogy természetesen, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor sokan az USA rendszerét nézik meg, de a mi e, piacainknak e, külön, különbséget mutatnak. Az USA e, csak 28 kontraktussal rendelkezik, még az, USA, még az Egyesült, még az Európai Unióban több ezer lenne. Tehát a feltételek meghatározásakor ezt figyelembe kell tenni, venni, ezt tette az ESMA is, és Szerintünk ez a fontos lépés vár ránk. Ami a szisztematikus internalizátorokat illeti, hogy ezek bilaterálisak vagy nem, erről szólt a vita. Az első szintű szöveg úgy tekintő, hogy ezek bilaterális kereskedési szintek. Az első level van szöveghez kell ragaszkodnunk. A magas frekvenciás kereskedés kérdéssel kapcsolatban tudjuk, hogy ezek a témák ez ma szinten megvitatásra kerültek, akkor, amikor a technikai tanácsadást előkészítették. A következtetés az volt, hogy ne hozzunk létre semmilyen specifikus rendszert az államadóságra vonatkozóan, mert ez ez megint csak az egyes szintű szövegből származik, az ESMA féle kalibráció figyelembe vesz különböző piacokat, mert ezen piacokat figyelembe véve tettük meg a megfigyeléseinket. Összefüggésben köszönjük a hozzászólásokat, várjuk a további hozzászólásokat, megjegyzéseket a parlamenti képviselőktől. Biztosítanunk kell, hogy a kettes szintű anyag következetes és megfelel az egyes szintnek, nem mondanak ellent, és jogbiztonságot teremt. Nagyon fontos tehát, hogy következetes legyen a jogalkalmazás az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Köszönöm, Meyer úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az EKON tagjainak, hogy megosztják velünk az álláspontjukat. Szeretnék reagálni számos kérdésre, és Rodrigo Dinaventúrának meg fogom adni lehetőséget később, hogy ő is reagáljon. Először is szélesebb körű témák. Volt egy olyan javaslat, vagy egy megértés, hogy nem vagyunk eléggé átláthatóak, és definitív álláspontokat kellene elfogadnunk. Hát igyekszünk a lehető a legátláthatóbbak lenni, igyekszünk az ilyen típusú véleménycserét, mint ami ma is folyt, folytatni a jövőben, és korábban is így volt ez. 28 tagunk van, számos téma, amiről most itt beszélünk, ezek vitatárgyát képezik a 28-unk között is, úgyhogy az opciókat felvethetjük, a különböző döntéshozáshoz fontos elemeket is felvethetjük, de definitív álláspontot itt nem tudunk megfogalmazni, mert mindez az igazgatóság jóváhagyására vár. Ami a technikai sztenderdeket illeti, utalva Markus Weber megjegyzéseire, valóban pontosan erről van szó, és pontosan ezért vannak technikai sztenderdek, valóban ki lehet egészíteni e, ezeket, vagy agyusztálni ezeket, hogyha látjuk, hogy hogyan működnek, és nem kell egy fundamentális, egyes szintű módosítást e, e, bevezetni, ezért vannak a technikai standardek és függően a piaci fejleményektől ezeket ki lehet igazítani. A kiigazítási folyamat egy évbe telik, és támogatom. Nem arról van szó, hogy hogy, hogy kísérletezgessünk, de másik oldalon a technikai sztenderdeket valóban arra használjuk, hogy a piaci alakulásokat adjusztáljuk. és a MIFID végrehajtása után is nyilván várnak ránk ilyenek. Térjünk rá néhány konkrét témára, kereskedés előtti és utáni átláthatóság. Ezt valóban hangsúlyozni kell, ez megfelel a tőkepiaci uniónak. A kötvénypiaci átláthatóság lényege, hogy ennek a működését javítsuk. A kötvények nagyon mások, mint a részvények, vagy a tőke, és mielőtt vég, végső döntést hozunk, kérdés, hogy mennyi kötvényt teszünk ki ennek a kereskedés előtti utáni átláthatóságnak, ez kb. 2500, tehát egy kis arányú, és eh, tehát a piacnak csak egy kis részét tette, viszi ez át a átláthatósági rezsimbe. Korábban a Kofi erről és az IBI-ról beszéltünk, a legutóbbi verzió, a novemberi, decemberi eh, tervezetben a kofiát használtuk, eh, de mind a két lehetőséget vizsgáljuk, a kófia egy verzióját használjuk e, vagy, vagy az ibi csinál, vagy az ibi kell -e használni, ezt még el kell dönteni. A piac nagyon megosztott, egyes piaci résztvevők a kofiát akarják, más résztvevők egyértelműen az IBI mellett teszik le a voksukat, megint csak itt döntenünk kell nekünk, a, a kollégiumnak, az ESMA kollégiumnak, de nem tudok végleges döntést mondani. Ez kér, nehéz kérdés, a vita folyik róla, és, és bölcs döntést kell hozni. Nagyon röviden, a PREPS MIFID 2 és a ISIT közötti um, konzisztencia, természetesen támogatjuk azt, hogy az előző dokumentumból való információk a MIFID 2-nek meg kell felelni, de a UCC elvárások a MIFID 2 elvárásoknak még nem felelnek meg, precíz információkat tekintve, az egy, egyes szintű változást meg kell érteni, hogy ugyanaz a célkitűzés vezessen bennünket. PRIPS, MIFID 2 és a UCIT tehát konzisztens kell, hogy legyen. Végül és röviden a kutatás inducement, az itt elhangzottakat szeretném megerősíteni, a CISAR 2010. Ez ebbatás inducementnek számított, és ez volt a mi következetes álláspontunk az ESMA-ban, és nem vettünk részt a CSA-val kapcsolatos vitában sem, mert ez nem egy logilag meghatározott definíció, lehet, hogy egyes CSA-k konzisztensek, ami, vagy megfelelnek a mi tanácsainknak, mások nem, de a CSA nem egy meghatározott végleges definíció, úgyhogy er, ez nem vett részt a vita, ezzel nem vettünk részt a vitában. Rodrigo, köszönöm szépen. Főleg az árucikk, derivatívák és a csomag tranzakciók. Legtöbb képviselő, aki hozzászólt, a 25% plusz-minusz 15%-os sávról beszélt. Valóban igyekeztük ezt a rendszert finomítani, de nem sikerült még egy jobb rendszert azonosítani, amely a pozíciós limitek széles hatájának megfelelne. Nagyon sokszínűek ezek az árucik derivatívák, és közben harmonizációra is szükség lenne, és egységes rendszere Európában. Tehát dolgozunk ezen, igyekszünk javítani a rendszert. Világos, hogy egyes illikvid kontraktusokban még a 40%-os, a piac 40%-a is alacsony szám lehet, mert néha nagyon messze tekintő üzletekre kerül sor csak néhány résztvevővel, mind a kettőnek mondjuk két résztvevővel 50-50 ban részesednek a piacon, és ez káros lehetne a piac szempontjából. Most igyekszünk meghatározni azokat a kritériumokat, amelyeknek a nemzeti hatóságoknak meg kell felelniük. Ez igaz, hogy hogy a, akik ezt értékelik, ezt a sávot a legextrémebb helyzeteket veszik figyelembe, például élelmiszer, commodity piacok, nagyon likvid piacok 40%-kal. Természetesen a nemzeti hatóságoknak nagyon óvatosan kell, előre tekintően kell meghatározni ezeket a limiteket. A limitek nem statikusak, ezeket ki lehet egészíteni, lehet csökkenteni hogyha a spotban közeledik. Egy ilyen aggodalom merült ugyanis fel. Azonban hát szembe kell néznünk azzal a aggodalommal, hogy a legtöbb tranzakció illikvid, kevés részvevővel. Aztán volt egy specifikus kérdés Kigold részéről azzal kapcsolatban, hogy hogy ez a rezsim vezethette renacionalizációhoz különböző rendszerek a különböző tagállamokban. Természetesen az ESMA vélemény nagyon fontos, releváns, és e, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy még egy jogi mandátum nélkül és az ESMA vélemény nagyon hatékony volt a konvergencia létrehozásában. Például ezt használjuk jelen pillanatban is, a pre-trade eh, transzparencia véverek esetében. Nem tudjuk, hogy működik majd a jövőben, de eddig nagyon jól működött abban, hogy elkerüljük a renacionalizációt, elkerüljük a különbségeket a tagállamok között. Néhány egyéb elem, amelyeket megemlítettek, a kiegészítő tevékenység, a Felber úr kérdezte, hogy ki fogja a piacot mérni, mi lesz a meghatározó szám vagy arány a kiegészítő tevékenység esetben. Igen, ez igen, de nincsen nekünk felhatalmazásunk statisztikát készíteni, de ez az elem már a level van, van is megvan, úgyhogy ezeket a kalkulációkat facilitálni tudjuk. Ami a csomagtranszakciókat illeti, ez egy nagyon releváns kérdés, és azt gondolom, hogy megfelelő eh, kérdést eh, vetették fel. Itt valóban jogi kérdésről van szó a csomag tranzakciók esetében, főleg a kereskedelem előtt, kereskedés előtti átláthatósággal kapcsolatban. Ez a kérdés a level van szinten még mindig jogi szempontból megoldatlan. Vannak itt jogi akadályok, vagy kérdések. Mindeközben tudjuk, hogy specifikálni kell ezt a rezsimet. Még egy dolog, ami az átláthatósággal kapcsolatban felmerült, a pre és post átláthatóság, hogy a küszöbb különböző legyen vagy nem. Igen, ez egy olyan elem, amiről most folyik az értékelés, mennyiben legyen ez különböző a különböző koncepciókra, vagy a különböző kereskedési momentumokra. Próbálunk egy működő rendszert kidolgozni, ami az egésznek a javára válik. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Még az előadónak adom meg az utolsó észrevételekre a szót. Köszönöm szépen. Néhány észrevételem van, nem is a tartalomról, hanem az eljárásról. Bármit is tesznek, természetesen az Európai Parlament és a tanács, mint szűk keresztmetszet figyelembe vendő. Mi ma este pont azért, hogy a szűk keresztmetszetet átjárhatóbbá tegyük, találkozunk én és az árnyék jelentéstevők, és igyekszünk majd észrevételeinket, illetve közös megközelítésünket megfogalmazni kitekintve arra, amit az eszme és a bizottság mondott, annak érdekében, hogy átkerüljünk -e szűk keresztmetszetem. Nem arról van szó, hogy nekünk igazunk volna, és önök tévednének, vagy fordítva. Nem így működik a dolog. 2010-ben a mi del így jártunk, de hát mi vagyunk a jogalkotók, nem a Szezár. Tehát kérem, tisztelt bizottság is tisztelt ma. vegyék figyelembe, hogy itt most nem egymásra mutogatunk, és utána mindenki tovább végzi a munkáját, nem, itt az együttműködés kérdésére merül fel. Ezért mi a közös megközelítésünket, az Európai Parlament közös megközelítését fogjuk megfogalmazni ezen a találkozón, és meg fogjuk nézni, hogy a delegált jogi aktus, vége rajtott jogi aktus, rendelet vagy irányel felele meg az elvárásoknak is vonatkozik a szabályozó technikai normákra is. Kérem, hogy vegyék figyelembe komolyan, amit a parlament mond. Köszönöm szépen. A delegált jogi aktussal voltak éppen arra bízzuk meg a bizottságot, hogy a meglévő jogszabályokat módosítsa a nem eszenciális elemek tekintetében, ám hogyha eszenciális elemekről van szó, alapvető jelentőség elegekről van szó, akkor ez egy jogalkotási eljárást igényel. A delegált jogi aktus tehát nem mondhat ellent egy jogszabály bármilyen súlyos vagy alapvető jelentőségű eleme, elemének de persze az, hogy mi tekinthető eszenciális, vagy alapvető jelentőségű elemnek is, mi nem, erről is a demokratikus eljárásban kell dönteni. Ma este az első találkozunk, éppen erről lesz szó. Köszönöm szépen ezt a nagyon tanulságos információcserét. We move to point 8 of the agenda.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 we can start. I would like to welcome... Uh, Üdvözlöm Elke Kőnéget, az Egységes Szanálasi Testület elnökét és Lotnyémi alánököt. Üdvözlöm Önöket az Európai Parlament Ekon szakbizottságában, ez az első meghallgatás azóta. Hogy um, az SRB, tehát az Egységes Szanálasi Testület elnökének nevezték ki, 2014. augusztusában a bordált föl, majd őt nevezték ki. Üdvözlöm Elke Königet, biztos vagyok benne, hogy nagyon hasznos együttműködést bonyolítunk majd le. Tegnap politikai megállapodást kötött az SRB és a parlament eh, az SRB rendelet 45-ös cikke alapján, Gyors tárgyalást folytattunk, eredményes volt a tárgyalás. Jó kezdete ez a parlament és az egysége szanálási testület, vagy az SRB együttműködésének. Májusban a koordinátorok meghívták König elnökasszonyt, hogy különböző kérdéseket vittessek meg. Egyrészt a múltbeli és a jelenlegi szanálási ügyek, a nehézségek, azután a Financial Arrangement tanácsának konkrét a problémái a 73-as és a 74-es cikk alapján, ugye még mindig az SRB rendeletről beszélek, aztán a 806-os rendelet alkalmazása, különösen a mutualizáció, a kölcsönösítétel tekintetében, végezetül pedig az információ bizalmas kezelése az egész szanálási folyamat során. De természetesen öné a szó, Elke König eh, ön fog bennünket tájékoztatni az SRB munkájáról, és természetesen ezután pedig eh, az ECON tagjai tehetnek fel kérdést eh, minden témában, amely őket foglalkoztatja. Öné a eh, szó, Elke Kőnig elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, örülök, hogy itt lehetek. Azt hiszem, hogy valóban ez az első alkalom. A elnöki meghallgatásom óta illetve az SEB működéseinek kezdete óta az az első hivatalos meghallgatás. A hat tag, SRB tag 2015 márciusában kezdte el munkáját, és azóta azt mondhatjuk, hogy nagyon kemény munkát végeztünk annak érdekében, hogy az Egységes Szanálási Tanács, az SRB elkezdje munkáját kedves meghívásuknak megfelelve igyekszem megragadni a lehetőséget, hogy betekintést adjak az Egységes Szanálási Tanács felállásának folyamatáról, ezután pedig a múltbeli és a jelenlegi szanálási ügyekről és a megtanult tapasztalatokról szeretnék beszélni, valamint az információk bizalmas kezelésének kérdéséről szólnék, Végezetül pedig az egységes szanálási alap kérdéséről szólnék. Azért kértem alelnökünket, Timo urat, hogy csatlakozzon hozzánk, hiszen ez az ő területe. Lássuk tehát az ügyeket. Egy-két gyakorlati aspektus először. Jelenleg 60 munkatársunk van, főállású munkatársunk van, közöttük 8 az Európai Bizottsági Task Force tagja, akik segítenek az SRB felállásában, munkahelynek elindításában. Magasan képzett munkatársaink vannak, és ez ideig sikerült a nemek közötti egyensúlyt és a nemzeti képviselet elvét is érvényesíteni. De mindig elmondom, mindenhol, ha kérdeznek, hogy csak olyan munkatársakat tudunk felvenni, csak úgy tudunk megfelelő egyensúlyt teremteni munkatársak között, hogyha a pályázók között is megfelelő egyensúly van. Ezért arra biztatom a tagállamokat, hogy amikor a pályázatokat benyújtják hozzánk, akkor megfelelő egyensúly alakuljon ki. A megfelelő adminisztratív szabályokat sikeresen bevezettük, és természetesen persze el kellett helyeznünk a munkatársainkat is. Örömmel számolok be arról, hogy ez SRB megtalálta Brüsszel központjában a végleges irodáit, a logisztikát véglegesítjük, de 2016 elején be tudunk költözni, legalábbis optimista számítások szerint. Az a kérdés, hogy ma és 2016 között hogyan tudunk úgy dolgozni, hogy ne híd alá költözzünk, szóval valamilyen átmeneti megoldást keresünk egy sor szervezeti kérdést kell szabályozni, de voltak éppen már most is a következőre koncentrálunk. Egyrészt egységes szabályokat és eljárásokat dolgozunk ki, ez a <clears throat> hatáskörünkbe tartozó intézmények szanálására vonatkozólag végrehajtható és hiteles operatív szabályokat fogadunk el az SRM szabályozás keretén belül, a szanálási folyamat minden szakaszára, és igyekszünk a szanálási akadályokat eh, felszámolni annak érdekében, hogy minél egészségesebb legyen az európai bankrendszer. Az európai bankrendszer ugyanakkor nem csak az eurozónára vonatkozik. E célok elérése érdekében az SRB plenáris ülésén négy bizottság felállításáról döntöttünk. Az egyik az SRB és a Nemzeti Szanálási Hatóságok együttműködését szabályozza. A második a szanálási tervezési kézikönyvet dolgozza ki, ehhez a mi receptkönyvünk. A harmadik a krízismenedzsment és a folyamatok kérdését vizsgálja maga. A negyedik pedig az alapokba való befizetését vizsgálja, hiszen ez egy folyamatos workstream lesz. Örömmel számolhatok be arról, hogy a négy bizottság is elkezdte működését, és reményeink szerint így egészséges és termékeny együttműködést tudunk kialakítani a nemzeti szanálási hatóságokkal. Célunk az, hogy az SRB Resolution Manual-je, tehát kézikönyve, szanálási kézikönyve az év végére elkészüljön. Reméljük, hogy még hamarabb elkészül, de az utolsó határidő az év vége. Egy további nagyon fontos célja az elkövetkező hónapoknak a Memorandum of Understanding kidolgozása különböző szereplőkkel, többek között az Európai Központi Bankkal. Valamint egy együttműködési megoldást, megállapodást szeretnénk kötni az Európai Parlamenttel bocsánat, az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel való együttműködésről később beszélek. Az LKB-vel terveink szerint őszre elkészül az együttműködés. A múltbeli tapasztalatból tudom, hogy ehhez több tárgyalási fordulóra lesz szükség. Az LKB-val való információ megosztásról az SRM rendelet szól, és ennek jelentősége hatalmas számunkra szoros kapcsolatban vagyunk az LKB felügyeleti mechanizmusával, annak érdekében, hogy útjára induljon ez az együttműködés, ha bár a végleges MOU még nem jött létre, Memorandum of Understanding még nem jött létre. A rendelet ezt lehetővé teszi, és ilyen módon senkit sem kell, hogy meglepjen, hogy a, re, a szanálási tervezési fázisban is szükség van információnkra, nem csak január 1-től, amikor voltak éppen a szanállandó bankok hozzánk kerülnek. Reméljük nem lesz sok ilyen pénzintézet. Az Európai Parlament és az SRB, tehát testületem közötti megállapodásról szóló tárgyalások nagyon simán zajlottak, és sikerült politikai megállapodást kötnünk éppen tegnap. És ezért azt remélem, hogy minél hamarabb alá sikerül majd írni ezt a megállapodást. Ez már inkább logisztikai sem, mint tartalmi kérdés. Ami a nemzetközi együttműködés kérdését illeti, előkészítjük a nem résztvevő tagállamokkal is a Memorandum of Understanding előkészítését, valamint harmadik államokkal, például az USA-val és más államokkal is elkezdődött a tárgyalás. Ennek fényében az önök által felvetett pontokról szeretnék beszélni. Beszéltek a múltbeli, illetve a jelenleg zajló szanálási ügyökről, és jelzem, hogy március 1-én az osztrák kollégák tájékoztattak, hogy moratóriumot rendeltek el. Gondoltam, ez egy jó indítás a brüsszeli munkának. Tudják, hogy a 2015-ös szanálási ügyök még a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak a nemzeti végrehajtó szabályok fényében. Az SRB átmeneti fázisban van 2015-ben, már a szanálási tervezésen dolgozunk, de csupán 2016-tól tartozik, tartoznak hozzánk a konkrét szanálási ügyek. A KITA kapcsán egy további szempontot is figyelembe kell venni. Hitam nem rendelkezik bank hatós jogosítványjal, és ilyen módon nem tartozik az SRB hatáskörébe sem 2015-ben. Tehát a hitam nem tartozik a, sem 2015-ben, sem 2016-ban az SRB hatáskörébe. Ugyanakkor osztrák kollégáinkkal um, kapcsolatban vagyunk, de voltak éppen csak uh, cseréljük a tapasztalatokat arról, hogy um, mit vehetünk figyelembe a jövőben. Ami pedig minden más bankot illeti, amelyek az EKB minőségi reviewja alá tartoznak. Nos, velük e, tekintetükben a nemzeti szanálási hatóságokkal állunk kapcsolatban biztosítandó, hogy szanálási terveket dolgozzanak ki. Persze ennek érdekében prioritási listát állítunk össze. Az LKB e feladata az, hogy a bankok megfelelő szanálási tervvel rendelkezzenek, ezeket ellenőrizzék, eh, egyeztessék velünk. Tehát az LKB és mi együtt fogunk működni, hiszen ezen ö, eh, ö, tervek előfeltételei a szanálási tervnek, eh, és ö, voltak éppen tehát ugyanolyan sürgőségi listámban dolgozunk. Itt befejezem a mondandómat, de, hogy, de örömmel válaszolom az erre vonatkozó további kérdéseket. Beszéljünk most a fandok, az alapok kérdéséről. Az elmúlt hónapokban az SRB mind a prefinanszírozás köz- vagy magánopcióját is megvizsgálta, főleg az ex post befizetések tekintetében. Tehát voltak éppen az 8 éves felkészülési időszakra koncentráltunk először. Az előzetes elemzésünk alapján az SRB arra következtetésre jutott, hogy a magán külső finanszírozási források rendelkezésre állnak, de ezek korlátozottan állnak rendelkezésre a piaci szereplőkkel való együtt tárgyalások megmutatták, hogy a szabályozott pénzügyi intéz, intézmények, tehát a bankok által fennlévő hitel fejezetek nem vonzók az SRB számára. Az SRB hitelezési kapacitását kevesebb, mint egy milliárd euróra teszi. A tőkepiaci hozzáférés, tehát ebben az esetben ugye nem a bankok hiteleznének, hanem a tőkepiac, a tőkepiaci hozzáférést pedig körülbelül 5 és 15 milliárd euró közötti összegre tesszük, éves alapon számolva. Ez akár 25 milliárdot is elérhet. Függően ez a gazdasági, jogi és gyakorlati megfontolásoktól, Persze a hozzáférés pillanatában lehet, hogy ez alacsonyabb lesz ez az összeg. A tőkepiaci hozzáférés is ö, ö, problematikussá válhat a, az SRB működésén, működése okán, hiszen a külső szereplők keveset tudnak az egységes szanálási mechanizmusról. És természetesen mi csak most kezdtük el az egységes szanálási tanács működését, ezt ugye megfelelő rétingnek kell alávetni, és persze a saját munkánkat is szolid alapokra kell helyezni, hogy így hitelképességünket növeljük. Azaz egy sor kérdőjelet teszünk a 25 milliárd eurós maximum mögé, biztos változni fog ez az értékelés, 2016 második fél évében pontosabb számadatokat tudok adni. Hogyha tehát végezetül bármilyen az SRB plenárisa hitelfelvételről dönt, ha hitelfelvételről döntünk, a plenáris dönthet erről. Tovább lépek. A 2013. december 20-i ECOFI nyilatkozat ellenére, mely azt mondja, hogy a kitett kontribúciók bridge finance-ét megfelelő finanszírozással kell biztosítani, egy ilyesfajta fajta rendszer még nem működik. Az elmúlt hónapban az Európai Bizottság az ESM-mel, az, az SRB, az ESM-mel és az Európai Bizottsággal megvizsgálta ezeket az opciókat, és mi az SRB-ként arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyénileg elkötelezett kreditlányok általi finanszírozás mellett teszik le a voksunkat, melyek oda kapcsolhatók a, a tagállamokhoz, és így az alap kockázat profilját és tőkepiaci hozzáférését is javítani lehetne, és biztosítani lehetne az alapok hozzáférhetőségét, ahol szükség van erre. Örömmel kezdjük el a gyakorlati megoldás előkészítésének munkáját. Természetesen a döntést politikai szinten kell majd meghozni. Nagyon fontosnak tartjuk ugyanakkor a Public Financial Arrangementek 2016. január 1-ére való előkészítését. Nagyot ugrok most. A 806-os rendelet, ez 2014-es rendelet, eh, vagy ez ugye az SRM rendelet röviden alkalmazásáról szólnék. Hát ez egy rövid és kicsit szólmodult história, ugyanis információink alapján csupán két tagállam ratifikálta a kormányközi megállapodást, vannak, akik most készítik ezt elő az EBRD sem, esetében sem néz ki másként a dolog. Információink szerint csupán hetes, hét tagállam ültette be teljes egészében ezt az irányelvet, más tagállam pedig júniusra tervezi ezt végrehajtani. Ez pedig azt mutatja, hogy egyik dosszié tekintetében sem végezték el a tag, végezte el a tagállamok többsége a házi feladatát. Kérem az önök segítségét, hogy emlékeztessék azokat a tagállamokat, akik még nem ültették be a jogszabályokat, hogy milyen fontos a szanálas harmonizált végrehajtása érdekében, hogy a BRD eh, elfogadásra kerüljön. Ez a mi eszköztárunk nagyon nehéz lesz harmonizált szanálási mechanizmust végrehajtani, hogyha nem kapjuk meg az eszközöket, melyekre szükségünk van. Végül, de nem utolsó sorban, az adatok bizalmas kezeléséről. A szanálás és a felügyelet tekintetében az adatok bizalmas kezelése alapvető jelentőségű. A bizalmassági rezsim, illetve az adatcsere rezsimről vita zajlik köztünk, az Európai Bizottság, az LKB és persze a nemzeti szereplők között. Alapvető cél, hogy biztosítsuk az adatok biztonságos kezelését, ezt az MU-ban, vagy a Memoranda of Understandingben is pontosítjuk az Európai Központi Bankkal, valamint a non-disclosure, vagy nem publikus tételi dokumentumokban. Még most dolgozzuk ki ezeket a dokumentumokat, de úgy gondolom, hogy kölcsönös megértésre jutottunk, most már csak meg kell fogalmazni a dokumentumot. Ami pedig az Európai Parlamenttel való bizalmas információk cseréjét illeti, a jelenlegi együttműködési megállapodásban már meg, illetve ez nem is intézményközi közi megállapodás, hanem inter megállapodás, tehát az SRB és az Európai Parlament közötti megállapodás csupán. Ebben tehát megfelelő szabályozásokat tart, fogadtunk el a adatok bizalmas kezeléséről, és ez megfelel az SRM rendelet szellemének és mondatainak. Az SRM rendelet egy nagyon kitűnő jogszabály, jó alapját adja a munkának többek között a konfidencialitási rezsimnek, az adatok bizalmas kezeléséről szóló szabályozási rendszernek. Azt hiszem, hogy válaszoltam minden kérdésre, illetve felvetettem minden témát, és örömmel válaszolok meg bármely kérdést, amelyet hozzám intéznek. Köszönöm a figyelmüket. Hát, Köszönöm szépen ezt a rendkívül átfogó előadást és köszönöm, hogy megválaszoltam minden feltett kérdésünket a különböző témakörökben. Egyetetek önnel abban, hogy mindannyiunknak nyomást kell gyakorolnunk a tagállamainkra, hogy teljes mértékben végrehajtsák a BRD-t, és persze a különböző alapokkal kapcsolatos előírásokat is. Most megadom a szót az első hozzászólónak. Köszönöm szépen, dr. König, rendkívül örülök annak, hogy itt van ma körünkben, és megtarthatjuk ezt a meghallgatást önnel, mint az egységes tanulási testület vezetőjével. Nem túlságosan könnyű egy ilyen fajta intézményt, mint az öné felépíteni, Ön azt mondta, hogy sok munka áll még önök előtt, hogy valóban ez a hatóság elláthassa a jövő évtől kezdve a feladatát. Én bízok abban, hogy önök azért jó úton járnak. Három kérdésem van. Ön említette, hogy új struktúrákat kell létrehozni ezen új hatóság esetében. Kíváncsi vagyok arra, hogy eh, hogyan tudná ezeket eh, a struktúrákat felvázolni pontosabban, és a következő hónapokban a hatóság képítésekor ön mit lát rá nagyobb kihívásnak? Azt is mondhatnám, hogy milyen fajta nehézségeket lát maga előtt. Második kérdésem, a jövőbeli munka munkája abban is áll majd, hogy a nemzeti szanálási hatóságokkal is kapcsolatban kell állnia, hogyan fog ez az együttműködés kinézni az ön véleménye szerint, és hogyha a nemzeti szanálási hatóságokról beszélek, akkor átrek a harmadik kérdésemre is. Kicsit tudna valamint mondani arról, hogy milyen volt az első hónapok együttműködése. Úgy gondolom, hogy nagyon sok érdekes tegyelásuk lehetett az LKB-val. Ön mit gondol erről, hogyan gondolja az Európai központi bank, illetve a banki felülettel történő együttműködést. Azt hiszem, hogy angolul válaszolok. Köszönöm ezt a kérdést. Először is eh, a struktúrák, milyen kihívások állnak előttünk. Most indultunk, hát mindig a következő lépésben gondolkodunk és úgy vélem, hogy Timó kollégám is egyetért abban, hogy mindig kis lépésebben haladunk. A nagy kihívás az a munkaerőtoborzás, Visszavonom, amit a kávéról mondtam, sőt, néha vizet szerezni is nagy, nagy kihívás a fő kihívás főként az, hogy a csapatot létrehozzuk, nagyon motivált munkatársakat veszünk fel, különböző kulturális hátterük van, és egy kiegyensúlyozott csapatra van szükségünk ahhoz, hogy mindannyian ugyanarra gondolunk, amikor ugyanazokat a szavakat használjuk, ez egy kihívás, de foglalkozunk ezzel a az épület is kihívás. Valószínűleg 2016-ban tudunk beköltözni majd, de lassanként kinőjük a mostani helyünket, tehát átmeneti megoldást kell találnunk. Ugyanakkor el kell kezdenünk a tartalmi munkát is, ami az adminisztrációt illeti. Örülünk, hogy itt van a bizottság munkacsoportja, mert ők tudják a különböző eljárásokat, szabályokat, és emiatt ezeket helyesen tudjuk végrehajtani. Ezek a technikai kihívások, a másik kihívás az az, hogy 150 bank számára nem lehet egy szanálási tervet előírni az év végéig, tehát itt eh, prioritásokat kell kitőznünk, és ez eh, már érinti a második kérdését is. Egy kicsit a nemzeti szanálási hatóságok eh, azért hajtanak bennünket. Ők azt mondják, hogy 2016-ban veszik át a felelősséget, nekünk addig is valamit tenni kell, tehát mi lesz utána? Meg kell találnunk tehát a minimum követelményeket, csak akkor tudjuk ezeket a követelményeket 2010, ezt már csak 2016-ban tudjuk meghatározni, viszont a nemzeti hatóságok és a bankok arra sürgetnek bennünket, hogy már kialakítsuk a saját politikánkat most, hogy ezt már most is felhasználják a szanálás tervezésekor, és úgy haladjanak előre, hogy azt mi is szeretnénk. Tehát egy kicsit sietnünk kell a nemzeti szanálási hatósággal történő együttműködés. Úgy gondoljuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol jó, jól kezdtek, már jók ezek a hatóságok, de vannak olyan tagállamok is, ahol sajnálatos módon van már tapasztalatok az ilyenfajta szanálásokkal, de olyan tagállamok is vannak, akik még csak most alakítják ki ezeket a hatóságokat. Az LKB, e illetve az Egységes Vegyületi mechanizmus esetében mi azt mondjuk, hogy úgy járunk el, ahogy tavaly, és lassanként megyünk előre. Együtt kell működnünk velük, és a nemzeti hatóságokkal történő együttműködés jó volt eddig. Ez azt is jelenti, hogy azok a bizottságok, amiket létrehoztunk, ebben sokat segítenek, mi mindenképpen az együttműködésre törekszünk. Az egyik olyan bizottság, ami valóban az együttműködéssel foglalkozik a nemzeti hatóságok és közöttünk, az már arra jutott, hogy valószínűleg ugyanazt a modellt követjük, mint az EKB, vagyis megpróbáljuk megtartani az együttműködést az egységes szanári testület, illetve a nemzeti szanálási testületek esetében, az egyéni esetekben, és az EKB-val történő együttműködés, az egységes felügyeleti mechanizmussal történő működés, ez jó, tudjuk, hogy mi forog kockán mindannyian, de ugyanakkor az EKB egy nagyon nagy testület, tehát ahhoz, hogy átmenjünk a teljes eljáráson, például az információ csere esetében is, ehhez idő kell, és gyakran nincs meg ez az idő. Sajnálom, hogy ilyen hosszú, ta, hosszú ideig tartott a válaszom elnök. Azt kérném, hogy minden kérdés esetében négy percet használjunk fel, a kollégák pedig egy percben tegyék fel a kérdést annak érdekében, hogy a válaszra két és fél három perc legyen. Elisa Ferreira következik. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni annak érdekében, hogy megválaszoljam azt a kedvességet, hogy ön is angolul beszélt hozzánk. Köszönöm, hogy itt van, köszönöm a munkáját, köszönöm a csapatának a munkáját. Kisé aggaszt mindaz, amit hallhattunk a PRT átültetéséről. Nagyon aggasztó azt, hogy a PRD, amit már át kellett volna tavaly decemberig ültetni, még csak hét tagállamban lett átültetve, ez rendkívül aggasztó. Az is eh, aggaszt, hogy az alaphoz történő hozzájárulás csak két tagállam részéről történt, ez is aggasztó. Tehát óriási kihívás van önök előtt a jövő év elejéig. Milyen fajta mechanizmusokkal rendelkeznek, hogyan állnak kapcsolatban a tanácsal, a bizottság, illetve az Európai Parlamenttel, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt felgyorsítsuk, és hogy politikai nyomást gyakoroljunk, de amikor ez év közepéhez érünk, szerintem itt az ideje annak, hogy egyfajta tényfeltárást végezzünk, és magasabb szintre helyezzük ezt a vitát. Milyen fajta mechanizmusokat lehetne felhasználni erre a célra? A második kérdésem a lemaradáshoz kötődik, amely mindig is megvolt. Nem volt számomra teljesen világos, az, hogy eh, hogyan hajl, zajlanak a viták a TSM-mel kapcsolatban. Ezt ugyanakkor jelentették meg, amikor az egységes felügyeletet, vagy az egységes tanálást, tehát nem igazán értem, hogy nem történt a lépés, és a eh, egyéni hitel eh, sorok a tagállamok részéről. Úgy gondolom, hogy ez a nagyon komplex kérdéskör. Válasz. Először is az első kérdését szeretném megválaszolni. Egyetetek önnel abban, hogy minden lehetőséget kell aknázni ahhoz, hogy elérjük a BRDA tültetését minden egyes tagállamban, illetve alá kell írni a kormányközi megalapodást, és hogy ehhez milyen eszközeink vannak, tudjuk, hogy sürgetünk mindenkit, de őszintén szólva az Európai Bizottság is megvizsgálta ezt, és eh, kiadott figyelmeztetéseket azon tagállamok számára, akik még nem járnak a végső szakaszban, és eh, az eszköz, és, és, és fel kell gyorsítani. Optimistának kell lenni, el fogunk oda jutni, akkor is, hogyha hosszú ideig tart. Most tényfeltárás, az, amikor mi megkezdtük a munkánkat, és eh, ezt már elmondtuk az első hetekben is, amikor itt voltunk, a tanács felkér bennünket arra, hogy fogalmazza meg a véleményünket a különböző opciókkal kapcsolatban. A bridge fundingról van tehát szó, és megvizsgáltuk a különböző állami támogatási lehetőséget, és így jött létre ez a ez részben állami támogatási lehetőség 8 éven át. Mi nem annyira koncentráltunk az úgynevezett backstop megoldásra, de ez lenne a következő lehetőség az ESM esetében szerintem nem lehet közvetlenül hitelt biztosítani az SRM számára, de itt a tagállamoknak kell megváltoztatni, meg kell megváltoztatni a szerződéseket, de szerintem most ez a kérdés már a tanács kezében van, hogy egy javaslatot készítsenek elő. Elnök, köszönöm szépen. Beatrix eh, von, von Stark. Köszönöm szépen, König azt, hogy itt van körünkben. A kérdésem a BRD céljára vonatkozik. Az adófizetőkre nehező tehát a lehető legkisebben eh, kell tartani. Nem szabad, hogy a számlát az adófizetők fizessék meg. A 44-es cikkben, a rendeletben számos kivétel látható a bail-in esetében, és itt vannak különböző kötelezettségvállalások, hitelezők esetében, az intézmények esetében, itt egy hétnapos kivétel is tapasztalható, számos követelést privilegizálnak. A kérdésem ezzel kapcsolatban nem inkább az a helyzet, hogy ezen 44-es cikkben a követelések privilegizálásához vezet, hogy az állam egy explicit garanciát ad ezen követelések esetében, és az azt fog vezetni a jövőben, hogy az adófizetők a bankok szanálása esetében sokkal többet kell fizessenek. Ezen kívül a követelések privilegizálása 7 napnak kevesebb időtartam esetében egyfajta állami kötelezettségvállalásnak felel meg, tehát a befektetők, a betétesek támogatása mellett a hitelezőket, a bankot is támogatni fogják, ezt nem lehet a piaci szereplők elől eltitkolni. Látsz egy olyan tendenciát, hogy ez a tendencia egy ilyenfajta követelésekhez vezethet, vagy ki tudja ezt ön ki tudja ezt zárni a jövőre vonatkozólag válasz. Nagyon fontos kérdésről beszélünk, a bail-inről, illetve a 44-es cikk szabályozásáról. Szerintem ez a legfontosabb pont a 41-es cikkben, az az, hogy tisztázzuk azt, hogy ezt lehetővé kell tenni, még mielőtt bármilyen másfajta intézkedések következnének be. Mi azon dolgozunk a tagállamokkal együtt, hogy ez a bail-in valóban működőképes legyen. Az egyik téma ennek kapcsán az az, hogy egy hitelezői kategóriában, ez nem csak a hét napról van szó, hanem arról is, itt vannak betétesek is, és be kell bizonyítani azt, hogy itt a hitelezőket nem diszkriminálják. Technikai kérdés ez, vannak olyan megközelítések, és melynek során az a legfontosabb, hogy a szanálás kapcsán el kell azon gondolkodni, hogy milyen mértékben kell figyelembe venni a kevésbé fontos hitelező pozíciókat, hogy jó megoldást lehessen találni. Ami a követelések privilegizását illeti a hét napon belül, ezek valóban olyan kérdések, amelyek esetében én nem látok nagy problémát. És utolsó kérdés, a bankok közötti piac, itt nem látunk semmilyen fajta változást, de nem vagyunk képesek jelenleg arra, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, hiszen ezt valószínűleg a központi bankok jobban meg tudják válaszolni, mint mi. Thank you, Michael Sawyer. Köszönöm szépen. Thayer úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Königasszony. Én is szeretnék köszönetet mondani hogy eljött hozzánk, és megválaszolta a kérdéseinket. A kollégáink és a kollégáim is már ezt említették, mi bízunk önben és a csapatában. A következő konkrét kérdésem lenne először is, azt szeretném tudni, hogy a, mi a megfelelő munkatársi állomány rekrutálását illeti már határokat feszegetnek-e, vagy van-e elég jó szakember, aki, akit meg lehet, meg tudnak nyerni. A második kérdés az akut válságokkal kapcsolatban, amelyek egyes országokban most felmerülnek. Felmerül a kérdés a Hypo Alp Adria Bank. Számos olyan eset van, amelyek egész közel jövőben felmerülhetnek, és amelyek a most épülő mechanizmust akadályozhatják. Ez egy hogyan értékelik, értekeli ezt a végrehajtási zónát, és hogyan lehet ezzel a legjobban megbirkózni. És hogyan értékeli ebben az összefüggésben Görögország helyzetét. Jó, most akkor újra angolul fogok beszélni, elnézést. Hát, ami a munkatársi állományt, illeti, nincsen hiány jól képzelt jelentkezőkben. Nagyon örülök annak, hogy a magánszektorból is jelentkeznek hozzánk, nem csak a szabályozó, hanem, és a közigazgatásból, hanem a magánszektorból is. Persze nagy a kihívás, ami a, ez, ez, a nő a nemi esélyegyenlőséget és a földrajzi esélyegyenlőséget illeti. Hogyha több jelentkezést kapok férfiaktól, akkor nehezebb a végén az egyensúlyt megteremteni, ugyanez érvényes az országokra. Én ösztönzöm, ösztönzök mindenkit, hogy jelentkezzen. Ez most nem probléma egyébként. Hát, hogy a 2016-os januári kezdést illeti a szanálási e, mechanizmus kezdetét nem gondolom, hogy túl nagy e, problémák lesznek. E, kiváló felügyelők és munkatársak vannak, akik mindazon dolgoztak, hogy a bankrendszer biztonság legy- meglegyen. Azonban egy kicsit fennáll az a kísértés, hogy túl sokat várjunk. Most inkább arra szeretnék koncentrálni, hogy nem tűnik logikusnak az, hogy mindenkinek megvan a joga arra, hogy szanáljuk, hogyha egy bank problémás helyzetbe kerül, akkor először a banknak kell megold, megpróbálni megoldani a dolgot. Ha nem sikerül, akkor csődeljárás következik, ez a következő logikus lépés, és csak hogyha a szanálás jobb eredményt hoz a köznek és mindenkinek, csak akkor opció a szanálás. És ahogy Ferére azt, hogy említette az alapot, az alap, ez az ezen lánc legvégső eleme. Remélem, hogy sikerül megoldani a 2016-ban ránk váró munkát Görögország. Mindannyian nézzük a híreket, a görög bankok nagy kihívás előtt állnak, de mindennek az ígéretes része az, hogy nagyon elkötelezett és aktív szerelási csapatuk van. Ezeknek nagyon jó tapasztalataik vannak, és szoros együttműködésben vagyunk a görög kollégákkal. Köszönöm. Miguel Viegas a GUE részéről. Köszönöm szépen. Három kérdésem volt, van. Nagy figyelemmel olvastam az anyagát, és láttam, hogy vannak itt bizonyos eredmények, 55 bankról van szó, azt szeretném tudni, hogy az adatok, tények, amelyek itt előttünk vannak, ezek reprezentatívak-e a helyzetet tekintve. Néha vannak bizonyos korlátozások bankok esetében. Azt szeretném tudni, hogy ez az 55 bank visszatükrözi-e a teljes helyzetet, vagy nem. Mert itt vannak itt bizonyos bankok, amelyek közvetlenül az Európai Uniós felügyelet alá tartoznak. A másik kérdés, itt egy szkór merül föl, az objektív adatokat kérik, ezeket várják, és a csődű kockázatot kell megbecsülni, hogy ahhoz, hogy a csődejárás beindulhasson, egy folyamatos értékelésre kerül sor, az adatokat teszik, a parlament rendelkezésére állnak ezek, kérdezem, hogy rendelkezésre állnak-e majd. A másik, a, Bailey, a harmadik kérdésem a Bailey és a kivételekre vonatkozik. Mely pontig beszélhetünk szisztematikus rendszer szintű kont, ö, rizikóról. Ez a fertőzési rizikó, ez hogyan lehet értékelni ahhoz, hogy a Bélin kivételét meghatározzuk? Köszönöm. Hadd kezdjem az első kérdéssel. Az 55 milliárd, ez az 1% garantált betéten alapuló ö, ö, becslésünk, és biztosak vagyunk benne, hogy egy egységes hozzájárulási mechanizmusról van szó, amely a bankunión belül létrejön. Tehát nem látok semmiféle előnyben részesítést, a legjobb tudomásunk szerint ez nem létezik, ez egy Moszkó célpont egyébként, vagy cél, ami a, a mechanizmust illeti és az e, előzetes értékelést, ez a szanálási tervekből lehet leszűrni, amelyeket létrehozunk, és ezek kitérnek ezekre a témákra. Végül pedig a szanálási tervek kitár, kitérnek az összekapcsolódására ezeknek a bankoknak más bankokkal, tehát az rendszer szintű kockázatot felvetik, és egy kis helyi bank esetében más a helyzet, mint egy nagy nemzetközileg összekötött bank, vagy összefonódott bank esetében. Itt vannak bizonyos kérdések, témák, amelyeket fel kell vetni. A legfontosabb téma az Európai Uniós szintű szanálási intézkedések kérdése. Itt együtt kell működnünk a nemzetközi eh, partnereinkkel. Nyilván az egyik eh, feladat, amit itt látunk, az az, hogy elérjük azt, hogy elkerüljük azt, hogy eh, egy bank bedőlése rendszer szintű kockázatot jelent. Köszönöm szépen, Szengi volt. Köszönöm szépen, elnök úr. Én most németül beszélek, König asszony. Örülök, hogy itt van. Van két kérdésem. Az első, hogyha nagy rendszer szintű bankokról van szó idézőjelben, kérdezem, hogy ebben az esetben világos szabályokat nyújtanak-e be, vagy iránymutatásokat, hogy hogyan lehet ezeket a bankokat csődöjárás alá vonni. Mit várnak ezektől a banktól? Van-e értelme hogy egy bankra csődeljárást indítani, hogyha több mint ezer jogi egységből áll ez a bank. Nem várható e-, el a bankoktól, hogy egy észszerű struktúra, struktúra alá vonják magukat. Egy másik kérdés. Hétfőn adott egy interjút a Handelsblattban, ez meglep engem. Az a kérdés, hogy elkerülhető-e Görögország csődje, erre ön azt válaszolja, hogy ebből a görög kormány kell megkérdezni, az idő azonban nagyon szűkös, nagyon optimistának kell lenni, eh, ahhoz, hogy azt higgyük, hogy időben eh, megfelelő megoldás van, világos megoldás van. És aztán az élára vonatkozóan azt mondja, hogy az ELA és a csőd halogatás eh, közötti határ nem egyértelmű. Kérdezem, hogy az ilyen típusú hozzászólás felelős-e, az ön mandátumába lefedi-e ezt? És ugye most folyik a vita bizonyos dokumentumok titkosításával kapcsolatban, és kérdés, hogy a parlament felelősen tud-e bánni bizalmas dokumentumokkal. Kérdezem, hogy egy ilyen interjú nyilatkozattal kapcsolatban ez felelősnek tekinthető-e. Én nagyon meglepődtem, és kérdezem, hogy ön jóvá hagyta-e ennek a, a, megjelenít, ennek a megjelenését, ennek az interjúnak, mert nem hittem a szememnek, amikor elolvastam. Először az első kérdés. Rendszer szintű bankok Erre igen a válaszom, igen, ezzel kapcsolatban lesz iránymutatás, és ez a bankok számára házi feladatokat is meghatároz, meg fogjuk határozni a telek vitával kapcsolatban a küszöböket, aztán az IT rendszerek, hogy ezek megfelelnek-e a célnak, átláthatóság, én ön említett szerkezeti kérdéseket, ez nem igazán arról, itt nem igazán arról van szó, hogy melyik az a bank struktúra, ami jobb vagy nem, hanem sokkal inkább a kritikus infrastruktúra funkciókat el lehessen szigetelni egy csoporton belül, hogyha um, erre kerül sor igen, lesz tehát iránymutatás, lesz-e közvita? Hm, hát ebből ennek egy része már ismert. Ami a Handelsblatt interjút illeti, hogyha az interjút megnézi, az SAP-ről szólt, a kérdés egy általános, kérd, egy általános kérdéssel kezdődött, a válaszok általában hosszabbak, mint ami megjelenik az újságban. Én ezt jóvá hagytam ennek a megjelenését. Ön szerint ez felelős? kérdezi Gigold úr. Ön szerint ez felelős ö, ö, magatartás, és ez az ön mandátumának megfelel? Az interjú az SAB-re vonatkozik a kérdés egy általános kommentet generált a részemről, azt mondtam, hogy optimistának kell lenni ahhoz, hogy lássuk a megoldást, és azt hiszem, hogy mindenkinek joga van így nyilatkozni. Köszönöm szépen! Én nem láttam az interjú szövegét, de kérem, hogy küldje el. Talán megnézhetjük ezt együtt. Németül volt, mondja Königasszony. Köszönöm szépen. Marco Valli az EFTD-től. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm König asszonynak, hogy eljött az előzetes fázisban is megválaszolja a kérdéseinket. Több kérdésem van. Egyrészt a munkatársak kiválasztására vonatkozó kérdés, hiszen Kérdezem, hogy állandó szerződésekből van több, vagy pedig határozott fut, futamidejű szerződésekből. Aztán beszélt arról, hogy a tagállamok ajánlják a munkatársokat. Kérdezem, hogy személyes szakértelem alapján válogatják ki a munkatársokat, vagy kvóta alapján? Aztán az olyan hatalmas kolleszusok, mint a, a Commerzbank, vagy a Deutsche Bank, <clears throat> vagy a Bank of Scotland nagyon nehezen szanálhatók, hogyha felmerül ez a igény. Az elmúlt években ráadásul sokan spekulációkat folytattak a piacon. A Deutsche Bank például most március is stresszteszten nem ment át, az amerikai divíziója nem ment át. Ha jól emlékszem, 55 milliárd eurónyi derivátum van a tulajdonában. Úgy gondolom, hogy fontos volna biztonságban tudni ezeket a derivátumokat, illetve azt tudnunk, hogy a bank jól működik. Let, let me start answering the... Először a munkatársakra feltett kérdést válaszolom meg. Határozott futamidejű szerződéseket is kínálunk, de ugyanakkor az SRB úgy gondolja, hogy ezek a szerződéses munkatársak, hogyha beválnak, végleges szerződést kaphatnak. A 60 munkatársból 8, mint mondottam, a bizottság task force-jából van nálunk, további 8 nemzeti szakértő, akiket hozzánk vezényeltek, vagy helyeztek át, és köszönjük a tagállamoknak, hogy támogatnak bennünket. A maradék pedig olyan munkatárs, akiket már mi vettünk fel. És mindig így tervezünk majd dolgozni, a jövőben is lesznek nemzeti szakértők, de főleg a saját szakértőnk lesznek. Arra a kérdésre pedig, hogy biztosítani tudjuk, hogy az olyan hatalmas bankok, mint a GSIPS is szanálhatóak. Nos, hát nagyon szerény volnék, de és ezért azt mondanom, hogy jobban szanálhatók lesznek, mint a múltban. De teljesen világos, hogyha valami nagyon nagy bank kerül bajba, akkor ez kihat majd a rendszerre. De hát, eh, hogyha egy nagy ipari gigantikus vállalat menne csődbe, ez is kihatna a piacokra. De még itt visszautalok Sven Gigolt kérdésére. Valóban az a célunk, hogy ellenállóbbá tegyük az intézeteket, és átláthatóbbá tegyük az egész rendszert. Ezt teszi egyébként az USA is az ottani stressztesztel. Azt hiszem tehát, hogy jobb helyzetbe hozzuk a pénzintézeteket, Ilyen módon tehát inkább félig tele van az a bizonyos pohár, semmint félig üres volna. Köszönöm, Barbara Kappel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm König elnöknek az érdekes eh, előadását. Görögország persze egy aktuális kérdés, és Drági elnök tegnap a szakbizottságban azt mondta, hogy az AKB szempontjából a görög bankok továbbra is szolvensek és kellő biztosítékokat tudnak adni. A tegnapi Handelsblatti interjúja után, amit persze olvastam, arról tudunk, hogy a, amennyiben a görög bankok szanálása felmerülne, <clears throat> akkor a saját tőkéjük a bankoknak adó jóváírások is ár, és hogyha az a görög állam csődbe menne, akkor ezek a default taxek értéktelenné válnának és ilyen módon az Asset Quality Review-nak nem felelnének meg a görög bankok, és az LKB további ELA hitelt nem adna. Négy, remélem ezekkel a bankokkal nem foglalkoznak, majd a hete Solution AG-vel hazám egyik bankjával biztos, hogy foglalkozni fognak, amelyről már a Nemzeti Szanáló Hatóság foglalkozik, és május 31 éig 2016. május 31 éig egy szanálási tervet kell végrehajtani. Ez pedig azt jelenti, hogy kötelezettségek voltak éppen felszámolásra kerülnek. 4,6 milliárd eurós tőkehiány mutatkozott. A, ez ugye a Hypo Alpe Adria bad bankje volt, a Hüpa Alpen Adria rosszul játszott, rosszul spekulált a Balkánon. Nos, az osztrák pénzügyminisztérium azt mondta, hogy további támogatásokat nem fognak adni, és ilyen módon a bank évvégéig az osztrák szanálási rezsimbe tartozik. Két mérleget mudasztott már el a bank és a pénzügyminisztérium pedig azt mondja, hogy ez a hát quality review nem áll nagyon jól a bankkal. Jel, ráadásul a Commerzbank 200 milliót kellett, hogy leírjon. A Bélin központi kérdés, hiszen a bank szanálási mechanizmus azt írja el, kérem fejezze be a kérdését, szóval a kérdésem, a kérdésem a következő. Az SRB a hogyan jár majd el, hogyan teszi operatívá a 44-es szikket, és további kiegészítő kérdés, mit tesznek annak érdekében, hogy az adatok gyorsabban hozzáférhetők legyenek. Először is az interjúban nem azt mondtam, hogy négy görög bankot kell szanálni, nem, hanem csupán arról beszéltem, hogy 2015-ig bárhogy is nehéz helyzetbe jut egy bank, akkor a nemzeti hatóságok felelnek még ezért 2015-ben. Ugyanakkor négy nagy görög bank van Görögországban, amelyeket az LKB felügyel, de jövő januártól mi felügyelünk, felügyeljük ezeket. Így beszéltem erről. Ami a hetát illeti a hetáért sem idén, sem jövőre nem felelünk, illetve nem ami hatáskörünkbe tartozik. Ilyen módon az osztrák kollégákkal való adócsere az egész Hüpe Alpen Adria komplexusában csupán a lessons learned-re, a tanulságok levonására vonatkozik. Mit csináltunk jól, mit nem jól. Ami pedig a konkrét kérdését illeti, a 44. cikkről, az egyik fő feladatunk a szanálási kénzikönyv, a Resolution Manual tekintetében az, hogy hogyan definiáljuk az eligible liability minimum eh, feltételeit. Voltak éppen tehát az, ami, amiből bélin lesz, ami, ami béléneződik, hogyan definiáljuk a bélin problémáit, és egy további kérdés az, hogy hogyan lehet ezt úgy operatívvá tenni, hogy biztosítsuk, hogy mielőtt minden továbbin elgondolkozunk, a tulajdonosokat és a hitelezők a hitel hierarchia keretén belül megfelelő felelősséggel rendelkezzenek. Elnézést vissza, csúsztam már a németre, anélkül feltűnt volna. Rendben van, most a frakciók felvetéseit hallgattuk meg, most pedig a felszólalók max másfél kér, percben kérdezhetnek. Már is Zalba úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Königasszony, hogy eljött közénk. Június 19-én különböző európai bankokat minősítettek. rosszabbá vált az európai bankok helyzete, kérdezem. Ezen felül pedig kérdezem, hogy a harmadik államokkal való szanálási hatóságokkal való kapcsolatok hogyan állnak, igaz-e, hogy itt még nem sikerült előrelépni, miközben úgy tűnik, hogy Ázsiával és Latin Amerikával direkt megakadtak a tárgyalások. Aztán még egy kérdés. Egy-két nemzeti hatósági intézkedéseket foganatosít, anélkül, hogy más európai szervekkel egyeztetnének. 2015 egy átmeneti év az SRB évé életében. Nem gondolja, hogy az SRB-nek iránymutatásokat kellene elfogadni a nemzeti hatóságok számára, hogy ez alapján végezzék a munkájukat. Először az S&P downgrade-ról szeretnék szólni, ez nem aggaszt engem, hiszen voltak éppen ez azt tükrözi, miről önök részben szavaztak a parlamentben, hiszen ez azt mutatja, hogy a rating ügynökségek, illetve azt mutatja röviden, hogy hisznek a bélénben, már pedig összességében ez nem egy rossz dolog tartózkodom mindenfajta kommentártól a tekintetben, hogy a rétingjeik eh, megfelelők vagy nem, ez nem, nem nekem kell erről bármit mondanom. Másodszorban a harmadik országok hatóságaival való, való tárgyalásokról. Elkezdtük ezeket lépésről lépésre egymás után. Az USA eh, szanálási hatóságával kezdtük először a tárgyalást, Ugyanakkor nem tudok róla, hogy a latin-amerikai országokkal elkezdtük volna a tárgyalást, de hát ezt is meg fogjuk tenni. Egy sor feladat áll még előttünk. Ami pedig a guidance, az iránymutatás kérdését illeti, igyekszünk a lehető legjobban együttműködni a nemzeti szanálási hatóságokkal. Azt hiszem, hogy ez jól működik. Ráadásul pedig iránymutatást nem tudunk nekik nyár előtt adni, hát ezt kérem értsék meg. Köszönöm szépen. Pervas Beres. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy itt van, és kitartást kívánok önnek, hogy beindíthassák a munkát minél hamarabb, minél jobban. Az önök intézménye egy csomag részét képezi, és ebből hiányzik egy pillér hiszen mindannyian tudjuk, hogy amikor az SHB létrejött, akkor már felmerült egy ötlet, egy harmadik pillér létrehozása, de ez még nem történt meg. Ez pedig a betét garanciát illeti. Látjuk, hogy egyes tagállamokban nagy aggodalom merül föl ezzel kapcsolatban, hogy a felügyeleti és szanálási rendszer megvan, európai szinten van meghatározva, és onnantól kezdve, hogy egy szanálásra sor kerül, ami konkrétan egy tagállami bankot érint, a felelősség, amely a betét garanciára vonatkozik, nemzeti szinten marad. Tehát ezzel torzul a konstrukció. Látjuk, hogy Európai Uniós szinten nehéz ez a téma, E, és most vannak más hangok, más lehetőségek is. Egyesek szerint a harmonizáció fele kellene elindulni a betétgaranciával kapcsolatban e, a tőkepiaci unió létrehozásával egyesek azt gondolják, hogy nem a betét garancia rendszerét kellene, e, erre kellene koncentrálni, hanem inkább a betét biztosítást. Ön hogyan értékeli ezt, ezeket a javaslatokat, és e, az ön véleménye szerint mennyiben fontos, kérdezem, hogy ezek a pontok mennyiben fontosak, e, tekintve az önök intézménye vetett bizalom erősítését. It's clear that the banking union... A bankunió három pillérből állna. A két fő pillér már létrejött, az egyik a betét garancia rendszer. Én mindig, az, illetve a betét garancia rendszerről pedig mindig azt mondtam, hogy először is egy harmonizált rendszerre van szükség. Hogyha a nemzeti szinten a harmonizáció már megtörténik, már ez is valami, már ez is eredmény. Következő kérdés. Veszélyezteti ez az SRB-t, vagy károsítja az SRB-t? amely még nem rendelkezik egy egységes rendszerrel a bankunióban? A válaszom nem, de hát valóban erre figyelni kell. Köszönjük szépen, Markus Ferber. Köszönöm szépen, nagyon rövidre foghatom magamat. Az elmúlt héten az EBA az SRF Technical Advisor-t publikálta. És itt egy bizonyos játékteret biztosít az EBA az SRF-nek, egyrészt a minimális cél volumen meghatározásánál. Kérdezem, az egy százalék minimum volum, volumen az építkezési fázis elejére vagy végére vonatkozik, és a minimális célvolumen növelése célra vezető vagy sem. Másrészt, hogyan osztják el a felépítési fázisban ezeket az összegeket. Kérdezem, hogy az egy pár százalékos szélvolumánt fenntartják-e vagy sem, és hogy van-e értelme az építkezési fázis elején nagyobb részt kialakítani azért, hogy egy gyorsabb alkalmazhatóságot biztosítsunk. Ezek nagyon megalapozott kérdések, és mi már éppen a saját bizottságunkban elkezdtük a munkát erről. Az SRB részéről persze azt reméljük, hogy a lehető leggyorsabban megkapjuk a pénzt, de hát most értékeljük az EBA javaslatait, ezt a bizottsággal egy, együttesen fogjuk megvitatni, és ez adja a munka kiinduló, munka kiinduló pontját, de hát ez egy nagyon világos válasz volt, hiszen egy végső megoldást még nem találtunk. És a piac, a piac mikor fogja megtudni, hogy hogyan értékelik az EBA javaslatait? Az alelnökömre nézek, hát azt gondolom, hogy őszig akarjuk ezt megoldani. Köszönöm a kérdést. Az EBA, az Európai Bankhatóság ajánlást tehát javaslatot tett a bizottságnak, a következő szinten a bizottság fogalmazza meg az aktusok következő szintjét, Azt reméljük tehát, hogy a bizottság a második szintű vagy a second level jogszabályokat véglegesíti, mi pedig a végrehajtó jogszabályokat erre alapozzuk majd. De hát összességében azt mondhatom, hogy az EBA pontos, az EBA anyagában pontosan meghatározták az 55 milliárd eurós minimum alapszintet, és persze a befizetések begyűjtéséről is szól, biztosítani kell, hogy az alapba átutalt pénzek folyamatosan érkezzenek, hiszen 55 milliárd eurót kell összegyűjteni, ez nem egy nem kevés pénz. Péter Zimon kapszót tessék parancsolni. Königasszony világosra tette, hogy hány tagállam nem ültette be az EBRD-re vonatkozó irányádat, pedig erre kötelezettséget vállaltak. Kérdésem. 11 tagállamban közöttük nagy, kicsi, régi és új tagállam, és az egyikben megtörténik egy szanálási eset. A tagállamok a BRD alapján képesek lesznek-e öm, a szanálást végrehajtani, annak ellenére, hogy nem ültették be a jogszabályt, vagy a klasszikus rendszer alapján az adófizetők pénzéből szanálnak-e. Kérdezem azt is, hogy kiindulhatunk-e abból, hogy az a 11 tagállam, akik még nem ültették be ezt a szabályt, fel tudják gyorsítani munkát úgy, hogy ne késleltessék az SRB munkáját. Végezetül, hogyan lehet a 11 ország tekintetében az alapfeltöltésében jelentkező problémákat megakadályozni, tehát a késedelmes beültetés kihat-e az alapfeltöltésére is. Kezdem az utolsó kérdéssel. A pozitív hír az, hogy minden tagállam a plenáris ülésünkre elkötelezett munkatársat vagy résztvevőt küld, tehát együttműködnek velünk, de persze, hogyha nincsen meg a jogalapja valaminek, akkor ez probléma. Önök jobban is tudják nálam, hogy van egy pont, amikor az irányelv egyszer csak közvetlenül hat, joghatályossá válik, de hát arra sarkalom a tagállamokat, hogy ültessék be, végezzék el az átültetés feladatát. Ugyanakkor az is pozitív hír, hogy a tagállamok elkezdték kiépíteni a szükséges infrastruktúrát, ahol ez még nem állt fenn. Az alapba való befizetés, hát ehhez látni kell a kormányközi megállapodást, illetve meg kell születnie a kormányközi megállapodásnak, és minden tagállamnak be kell fizetni az alapba, éppen ezért nem fel sem merül jelenleg az, hogy mi történik, ha egy tagállam nem fizetne be az alapba. Ezen nem is gondolkozom, ezen a lehetőségem. Köszönöm szépen, Hökmark képviselő. Köszönöm szépen, köszönöm az előadását. Egy általánosabb kérdésem van, hogy fentebb leírtam, egy általánosabb kérdésem van, hogyan változik meg a szintér Érdekes volna hallani, hogy hogy hogyan látja a bankok szanálhatóságának változását. És hogyan lehet a kockázatokat kompenzálni, kiküszöbölni. Ugye nem minden tagállam ültette át a jogszabályokat, de hogyan lesz, hogyan változik a bankok szanálhatósága, hogyha megtörténik az átültetés? Köszönöm. It's always difficult to give a absolute Nagyon nehéz persze abszolút értékű választ adni, de figyelembe véve a CRD4-et vagy a CRA átültetésének problémáit, látni kell, hogy sok munkát kell végezni, például a szanálasi tervek elfogadása tekintetében, ezt az FSB munkája frontlódolta a nagybankok esetében. És ezért azt kell, hogy mondjam, hogy a krízis előtti időszakkal összevetve jelentősen javult a szanálás végrehajtás hatásának esélye, technikája, átláthatóbb a rendszer és jobb, stabilabb alapokon áll, de persze még nagyon sok munkát kell végeznünk. Thank you. Now last, last question. Köszönöm. Fernández képviselő utolsó kérdést teszi fel. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen König asszonynak, hogy eljött ide közénk. Pervans Beresz kérdésére szeretnék visszautalni, mely a garancia alap vonatkozott, és ennek a garancia alapnak és a szanálási alapnak a kapcsolatára szeretnék rákérdezni. Elnök megszakítja az ülést, és kéri a résztvevőket, hogy engedjék meg a vita lezárását, ne zajongjanak az ülésteremben, hogy kérdezen a kérdező. Köszönöm szépen, tehát még egyszer. Azt mondtam, hogy nem értem, hogy a szanálási alap a bankok betétjéből töltődik föl, hiszen a szanálási alap a további kockázatokat kell, hogy lefedje. Nem a betéteket, a betétbiztosítás rendszer egy nemzeti rendszer. Tehát a bankok voltak éppen a nemzeti, valamint az európai szanálási alap működéséhez hozzá is hozzájárulnak, Éppen ezért látni kell, hogy hogyan lehet a két rendszert összekapcsolni, és hogyan járulhatnak hozzá a bankok a nemzeti, valamint az európai alaphoz. Persze így a pénzügyi rendszer költségei nőnek, és ez a rendszer vezetett a korábbi krízisekhez. Hogyha tehát a betétekből, betétek által akarunk finanszírozni valamit, akkor voltak éppen ezzel túlterheljük a adóssági rendszert. Aztán az LKB által hozott szankciók. Úgy gondolom, hogy ezek fontos hogy az itt beszedett összegek a szanálási alapba folyjanak. Jó ötletnek tartja ezt, vagy sem? Igyekszem a kérdését, az első kérdését megválaszolni először. Tehát az alapba való befizetés referenciái a biztosított betétekből származik. Ez egy politikai döntés volt ez az egyik lehetséges megoldás volt, a totális mérleg főszeget is kiinduló pontnak lehetett volna tekinteni. Ez egy politikai döntés volt, én ebben nem vettem részt. Hogy nem terheljük -e túl az egységes szanálási alap, az esetleges nemzeti szanálási alap és a betétbiztosítási alap költségeivel az egész rendszert, hát erre azt mondhatom, hogy a biztonságos rendszer működése ennyibe kerül nincs ingyen a bank ügyletek és a betétek biztonsága, ennyibe kerül az, hogy biztonságosá tegyük a rendszert. A második kérdésem, ezt hát egy picit nehezen hallottam az angol tolmácsolást, olyan volt az ajde, hogy remélem jól értettem. Szóval, hogy azt kérdezte, hogy a szabályozók vagy a központi bankok által kivetett szankciókat nem lehetne felhasználni az egységes szanálási alap felhasználban való felhasználásra. Hát ez érdekes gondolat, tagadhatatlan, de sajnos nem mi döntünk erről. Köszönjük szépen Kőnigasszonynak, hogy eljött és tájékoztatott bennünket az egységes szanálási testület működéséről. Októberben újra meghallgatást tartunk. de hát addig persze még a két intézmény megállapodását fogjuk véglegesíteni. Úgy gondolom, hogy megindult és folytatódik az intézményes együttműködés. I suppose that is useful if we give three Szerintem tartsunk három perces szünetet, hogy előkészítsük a szavazást. Yeah, but sorry, uh, the market are asking us so yeah, uh, yeah, yeah. for see opportunity. So, dear colleagues, I think we can... Kedves kollégák, szerintem megkezdhetjük a szavazást. Bizonyára tudják, hogy az első szavazás az eh, a bizottsággal való ismételt konzultáció. De Mászi úr kíván szólni. Igen, csak eh, szerettem volna a jegyzőkönyvben mondani, hogy elhagytam a szavazókártyámat, úgyhogy kézzel fogok szavazni Kinek nincsen még szavazókártyája, önnek sincs, Utaszon úr. Én szeretném, hogyha a beres jelentésről szóló szavazást elhalasztanák, mert reggel háromkor kaptuk meg a szavazó listát, kicsit nehéz volt hogy ezt megvizsgálni. Ezen kívül 27 módosításról külön szerettünk volna szavazni, és ezek közül öt nagyon öt politikailag érzékeny, ezért úgy gondolom, hogy a szavazólista nincs még kész, és szerintem halasszuk el ezt a szavazást. Elnök, hadd válaszolják, Két különböző dologról van szó. Az a kérdés, hogy a módosítókat lefedjük-e vagy nem. Én annak alapján döntöttem, amit kaptunk. Az elhalasztás kapcsán szerintem erre szavazni kell. De először is eh, nézzük a többi pontokat, először is a kifizetésekről szavazunk, most a fizetésekről fogunk szavazni. Ezzel kapcsolatban akar hozzászólni a fizetéssel kapcsolatban? Nos, akkor először is eh, a fizetésekről fogunk, fizetési műveletekről fogunk eh, szavazni, a bizottsággal ismételt konzultáció, pénzforgalmi szolgáltatások, Tajáni úr, két szó, de tényleg csak egy szóban, ha lehet. A online fizetések piaca nagyon elaprózott, miközben 130 milliárdos összegről van szó. Itt az új szol, fizetési szolgáltatások eleve új kihívást jelentenek, éppen ezért fontos, hogy a szolgáltatók és a vállalkozások célját eh, és biztonságát szolgáljuk. Éppen ezért remélem, hogy a parlament határozottan állást foglal eh, és világos prioritásokat fogalmaz meg. Köszönöm Ferber alelnöknek, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek az együttműködést, köszönöm mindenkinek, thank you very much, szavazzunk. Köszönöm szépen a tárgyaló csapatnak, és nagyon fontos ez a jogszabály név szerint szavazunk, azt kérném, hogy először is teszteljük a rendszert. Ez egy teszt, a szavazást megnyitom. Okay, the vote is closed. Lezártam a szavazást. Karasz úr, nincs kártyája. Kinek nincs még kártyája? Dimassi, illetve Karasz úr. Így van? senki más, mindenkinek megvan a szavazókártya. Tehát ezt kérem, hogy vegyék figyelembe, amikor a szavazatokat összeszámolják. Most akkor szavazunk a létrehozott szövegről, a pénzforgalmi szolgáltatásokról. A szavazást megnyitom. One EPP too many, so two EPP too many. Az EPP-ből ketten többen szavaznak. Még mindig egyre többen szavaznak. Zárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk. Most pedig Lanát, most akkor rátérünk a ra szavazunk a Beresz jelentésről, el akarjuk ezt halasztani, nem tudom, hogy máskor is támogatják ezt, ugyanerre nincsen szükség, mert megérkezett egy halasztási kérelmet, nem tudom, hogy valaki kíván-e emellett szólni még egyszer. Elnézést, tessék, tessék, tessék. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék valamit tisztázni. Épp hallottam Örtösen úr kérdését, aki a módosítókról kérdezett, hasonló aggályunk van. 15 módosítót nyújtottunk be, ezek a kompromisszumba kereltek, nem gondoljuk úgy, hogy a kompromisszumokhoz kötődnek ezek a módosítók, és úgyis ezek ellen szavaznánk, mert igazából a módosítói nem kötődnek a kompromisszumhoz. Tehát, bár szeretnénk halasztást, amiatt, hogy megfelelő módon szeretnénk, hogyha bánnának a módosítóinkkal, és eh, ugyanezt mondta a kollégám és Nem tudom, hogy milyen fajta szabályra tudnék hagyatkozni. Nem tudom, hogy milyen eljárás alapján döntöttek ezekről a pontokról. Érte, értem, mit akar mondani, mondja az elnök, én meg tudom ezt válaszolni, de most nem fogunk erről vitázni a következő válaszom önnek, a módosító azért lehet okafogyott, mert a kompromisszum lefedé, vagy azért, mert ez ellentétes a kompromisszummal. Persze, hogyha a kompromisszum szövegét elfogadják, akkor a módosító okafogyottá válik. Ezért van az, hogy bizonyos módosító, bizonyos módosítókról nem szavazunk, illetve szavazunk. Ezt mindig a jelentéskészítő mérlegelési jogköre, tehát ez a szavazólista, most nem tudunk erről vitázni. De van egy másik kérdés is, hogy halasszuk el a szavazást, és hogyha egy másik kollega is támogatná ezt a kérést, akkor ezt lehet támogatni, vagy valaki ellenzené, Toyer úr. Igen, kérhetjük a halasztást egy másfajta érveléssel. 75 oldal van előttünk, szavazólista, és soha nem fogjuk ezt 12.30-kor befejezni. Tudom, hogy van, akinek találkozója van, fontos találkozói vannak. Elnök, nincs időnk erre a vitára. Tajner úr, nem lesz időnk erre. Azt kérném, hogy ha ilyenfajta szavazólista van, akkor legközelebb több idő legyen a szavazásra. Elnök, igen, én értem, azt a jelentés tevő valamit mondana, semmit nem akar hozzászólni, akkor Luke úr, hogyha még plusz dolga van, hogy hogyan azt akarja elmondani, akkor hát hadd mondjam már el, amit akarok mondani. Én teljes mértékben támogatom a kollégáim halasztási kérelmét, és van még egy plusz okom is erre. Úgy tűnik, hogy van egy plusz kompromisszum, nem halljuk sem se hozzászólót, elnök. Nem hagyom, hogy ebbe fejezze, ugyanis már itt van a halasztási kérelem azért, mert, volt, mert mindig van egy emellett, vagy ez ellen szóló ér. Ez az eljárás. Persze mindenki élt még plusz indokokkal, de már hallhattunk két plusz indokot arra, hogy elhalasszuk, most már szavazunk arról, hogy, hogy ezt elhalasszuk. Nem eljárási kérdés ez, Bálc úr, tessék. Igen, elnök úr úgy gondolom, hogy szerintem mindenkinek szót kell adni, annak érdekében, hogy elmondják az okaikat, hogy ez az eredményen változtat-e vagy sem, az egy másik dolog, de nem tetszik ez az eljárás nekem itt, hogyha különböző frakciókból való kollégák elmondják az érveiket, akkor azt meg kell engedni. Szerintem mindenkire ugyanazon jogoknak kell vonatkoznia. I'm sorry. Sajnálom most akkor érkezett egy kérelem arra, hogy elhalasszuk a szavazást. Ér, egyszerű ez a kérés, halasszuk-e el ezt a szavazást. Lehet egy emellett és az egy ellen történő hozzászólás. Persze lehet ezt még indokolni továbbiakban is, de teljesen értelmetlen, mert értjük, hogy miről van szó. Hallattuk azt, hogy, hogy túl későn érkezett meg a szavazólista, vagy más dolga van másnak, más az önérve? Nincs más érvem. A, plusz ér talán az az, hogy van egy újfajta kompromisszum, amit a jelentés készítő vezetett be, amely egyáltalán nem kompromisszum, amelyet nagyon hirtelen vezetett be a jelentéstevő, Igazából ez egy új módosító. Azok a módosítók, amelyeket a frakciók benyújtottak időben, azokat pedig kizárták. Szerintem ez nagy helyes eljárásmód a frakciókkal szemben, ebben a szabadságban. Elnök, rendben, most akkor mindent hallottunk, a jelentéstevő akar -e szólni? Nem. Akkor most akkor megvizsgáljuk, hogy ki támogatja a halasztást a szavazással kapcsolatban. Ki ellenzi azt? elutasítva, a szavazást megnyitjuk. One EPP too many. Az EPP-ből egyre többen szavaztak, most már rendben van, a szavazás lezárom. Elutasítva. Rendben. I told that, I don't know why, we have to vote first compromise. Nem tudom, miért először az elkompromisszumra kell szavaznom. Az A kompromisszum javítja magát, az elnök ki támogatja azt. Ellenzi tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum. E kompromiss. Sorry. Okay. Ah, sorry. Yeah, yeah, sorry. It's my fault because... Az én hibám ez, mondja az elnök. Hol van ez a kompromisszum? Okay. Compromise E is in... E kompromisszum négy részben első rész mellett ellene tartózkodik, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, negyedik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, most akkor a B kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, F kompromisszum, a D-ről már szavaztunk, F kompromisszum mellette el, F első rész. Részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, G kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, H kompromisszum két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, így kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 183-as módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva, Ample 2 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. G kompromisszum, J kompromisszum öt részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Negyedik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötödik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 206-os módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva 207-es mellette ellene tartózkodik, El, elutasítva 211 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 212 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 213 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 216 mellette ellene tartózkodik elutasítva, K kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettő mellett ellene tartózkodik elutasítva. 243 mellett ellene tartózkodik elutasítva. Elkompromisszum 6 részben, első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, negyedik rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, ötödik rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, hatodik rész mellette ellene tartózkodik. E, elfogadtuk. 267 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva M kompromisszum három részben. Első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 286 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, ennek kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 295 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 299 mellette ellene tartozik elutasítva, 300 mellette ellene tartózkodik elutasítva, Imko 2 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, Imko 3 mellette ellene tartózkodik elutasítva, Imko 4 mellette ellene tartózkodik elutasítva, Ó kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. P kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 300 19 mellett ellene tartozók elutasítva, Imko 6 mellette ellene tartózkodik elutasítva, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, R kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 364 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 367 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 368 mellette ellene tartózkodik elutasítva, kérem tegyék fel a kezüket, S kompromisszum két részben első rész mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, T kompromisszum mellett két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 494 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ú kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imkó 5 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ample 6 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ample 7 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ample 8 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ample 9 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ample 10 mellette ellene, mellette ellene tartózkodik elutasítva, Ampel 13, három részben első rész mellette, ellene tartózkodik elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodik elutasítva, Ampel 15, mellette ellene tartózkodik elutasítva, Ample 16 mellette ellene tartózkodik elutasítva, Ample 17 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, Ample 18 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, W kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, X kompromisszum két részben első rész mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Z kompromisszum három részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. AA kompromisszum két részben, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AB kompromisszum három részben, első rész, első rész mellette, eh, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, <clears throat> ellene tartózkodás elfogadtuk. A C két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 502-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva, AD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 521 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 522 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 523 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 524 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A e kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A F kompromisszum három részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 446 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 551 mellette Ez okafogyott AG mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AH mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AI mellette, másik oldalon volt első rész mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, ellenet tartózkodást elfogadtuk. A J mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Én Imkó 11 két részben első rész, mellette ellene tartózkodás. Elutasítva másik rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Én Imkó 12 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. A L mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A N két részben első rész, a rész másik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 619 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, A N 5 részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, negyedik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötödik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. AO két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a P mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A Q első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Másik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A R első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Másik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a S mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a T mellett, két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a U mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a V mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, EFE e mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 709 mellette ellene tartózkodás elutasítva, a W mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a X mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a Y mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a Z mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 5, 758 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. BA mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. BB mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. BC mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B, D mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B, E mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B, F mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B, G mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B, H mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. BI első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 8-20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem kell visszamennem az eredeti szöveghez, ugye? 820-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. BP mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 66 mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva 6, 70-es mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva BQ mellett, első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva, BR mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BL e mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Imko G mellette ellene tartózkodás elutasítva, BS szóbeli módosítás a zöldek részéről. Először a szóbeli módosításról szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Szavazhatunk. Valószínűleg el fogjuk utasítani, de el kell mondanunk, hogy kb. 70 órás tárgyalás van mögöttünk, és ezeknek a szavaknak a felvétele vagy nem, ez a tárgyalás részét képezte, néha benne volt, néha nem volt benne. Szerintem egyszerűbb lenne ezt nem feszegetni még egyszer. A 70 órás tárgyalásokat nem kellene újra. Tehát ön ellenzi a szóbeli módosítást. Igen, szerintem ez így lenne észszerű. négyen kell, hogy jelentkezzenek ahhoz, hogy elutasítsuk ezt a szóbeli módosítást. Jó. Akkor a szóbeli módosítás nélkül szavazunk a kompromisszumot mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. BK mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. BM mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. BJ, BJ mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. BO kimaradt, BO, BO mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BJ mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 129 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 131 szóbeli módosítással mellette, objection, ellenzik legalább négyen? igen, sokan, akkor a szublimodistás nélkül szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük, 131-es mellette, illetve megnyitom a szavazást. egy, egy néppárti szavazóval több van, mint amit kellene. Elutasítva. Ample A mellette ellene tartózkodás elutasítva. 132 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 133 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 134 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 135 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 136 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 137-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 639 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 140 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imkó C mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imkó D mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imkó E mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg preambulum 1 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 2 preambulum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 3 preambulum bocsánat, a kettes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfog, elutasítottuk. Hármas perembulum mellett ellen elfogadtuk, négyes perembulum eredeti szöveg. Ah, bottom block! Bocsánat, tömbben szavazunk, elnézést ellenzi valaki nem, akkor mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellett ellene tartózkodás elfogadtuk eredeti szöveg 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás 13-as, 14-es preambulumban tönkben mellette ellene tartózkodás elutas, eh, elfogadva, 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 9-es mellette ellene elutasítva, eredeti szöveg 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es preambulum bekezdés mellette ellene. 16-os tehát mellette <laughs> A 16-os preambulum bekezdés eredeti szövegéről ellenőrző szavazást tartunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Igen. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 12 óra 45 van, és a tolmácsokkal, titkársággal egyeztetve befejezik a munkát, jó szavazást kívánunk. Favor against abstentions adopted. Amendment 20 in favor against abstentions rejected. Original text citation 19 in favor against uh, original text